a fejlesztési alap kapcsán, a számlák kapcsán, az EBB pénzügyi tevékenységei kapcsán, a költséghatékonyság az unió vonatkozásában, az uniós költségvetés vonatkozásában, az összes intézmény a mi feladatkörünkbe tartozik, és a csalás leküzdésének kérdésköre úgy szintén Éppen ezért nagy érdekünk, hogy jó munkakapcsolat alakuljon ki közöttünk, mert az összes témát illetően előre akarunk lépni, és előre is kell lépnünk. Ezért örülünk az eszmecserének, megfelelően előkészültünk, és szeretnék köszönetet mondani. 25 írásbeli kérdést tettek fel a szakbizottságunk tagjai, köszönjük a válaszokat, és a kollégák bizonyosan részletesen majd visszatérnek egyes kérdésekre. Köszönöm szépen, és vissza is adom a szót az elnök úrnak. Elnök, köszönöm, és megadom a szót Pavel Zvobodának, a Júri Szakbizottság elnökének. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, a Jogi Szakbizottság nevében hadd mondjam, hogy nagyon örülünk, hogy itt üdvözölhetjük ma Öttinger biztos urat. Öttinger úr, ön tudja, hogy az új portfóliója magában foglalja az emberi erőforrásokat is, nevezetesen a személyzeti politika koordinálása és a magas színvonal fenntartása, a kollégák mobilitásának elősegítése és biztosítása annak, hogy egy biztonságos munkakörnyezetet tudjunk biztosítani többek között. A jogi szakbizottság, mint ahogy tudja, többek között felel azért, hogy ö, nyílt és független európai közigazgatásról lehessen beszélni, ahogy ezt a megfelelő cikkek eh, az Európai Unió működéséről szóló szerződés megfelelő cikkei ezt lefektetik. Tehát a jogi szakbizottság várakozással teringint a mai vita, illetve eszmecsere elé, és bízom benne, hogy ez nagyon gyümölcsöző lesz. Köszönöm szépen. Merci. La parole est... Köszönöm. Most Öttinger biztosnak adok szót 10 percben, biztos úr. Elnök úr, Arti, elnök úr, Greszle, elnök asszony, tisztelt Svoboda elnök úr, képviselő hölgyek és urak, mindenkinek családtagjainak, munkatársaiknak boldog új évet kívánok, sikert, szerencsét és áldást önöknek a 2017-es új esztendőben. Amikor két évvel ezelőtt digitális gazdaságet felelős biztossá lett, vettem, és beszéltünk a gondolatainkról, meg lebonyolítottuk itt ezt a meghallgatást, akkor világos terveim voltak, és elmondhatom, hogy nagyon sok minden abból, ami a digitális politika európai szintre emelését illeti, és az európai gazdaság digitalizációját a társadalomban. Nos, a parlament a tanácssal együtt a jogalkotási javaslatok végrehajtásáért sokat tett, ezt együtt vitattuk meg. Most itt a költségvetésről és a személyzeti kérdésekről van szó. Nagyon komolyan veszem a gondolataikat, elvárásaikat e tekintetben. Elmondhatom, hogy politikai szinten és szakmámból adódóan is mindig érdekeltek ezek a kérdések. Jogász vagyok, és egy könyvelői, könyvvizsgálói társaság ügyvezetője. 26 évig Baden-Württembergi tartomány képviselője voltam, 5 évig kormányfő is voltam, körülbelül 40 milliárd eurós volt a tartományom költségvetése, sok tisztviselőnk volt, rendőrtisztviselőink körülbelül über Connecting Europe. 30 ezer tisztviselő a Connective European Facility-ért is felelős voltam kutatási projektekért, áram, földgázvezetékekért, a vállalkozásokkal kapcsolatos politikáért. Nagyon sok mindennel ki tudtam mindezt egészíteni, amit korábbi ö, költségvetési biztos Lewandowski kolléga és barát, barátom és kollégám és Georgieva biztos asszony ö, tett ezen a területen. Nagyon sok tapasztalatom van tehát, de tudom, hogy mind a három szakbizottságban e területek szakértői ülnek. Éppen ezért önökre vagyok utalva, és elmondtam, hogy érdekem a nyílt, tárgyalagos, átlátható párbeszéd a következő években a hatékony európai költségvetés és az észszerű személyzeti politika érdekében. A költségvetés egy nagyon fontos jog, alapvető jog, ez Nagy-Britanniára, Franciaországra is érvényes, a régi demokráciákra és az, az újakra egyaránt. Éppen ezért támogatom az önök érdekeit, ambícióit, a hatályos szerződéseket, illetve és azon túlmenően is, hogy egyenrangú partnerként lehessen a tanácssal tárgyalni a költségvetés, jogalkotási, végrehajtási, ellenőrzési kérdéseit illetően. Ez a parlament tevékenységének magja, hasonlóképpen a nemzeti, regionális és helyi parlamentekhez. Ez egy európai szintű kultúra volt mindig is, és az is marad majd. Először is hadd szóljak a személyzeti kérdésekről, a humán erőforrással kapcsolatos kérdésekről. Nagyon jó minőségű munkatársakra van szükség az EU-nak, a motiváció, a képesítés, a tapasztalat, a továbbképzés alkalmazottaink esetében fontos, hogy megfeleljen ezen elvárásoknak. A legjobb, leg értelmesebb személyekre van szükség az intézményekben, a parlamentben, a tanácsban és más intézményekben, és különösen a bizottságnál úgy szintén. Azt hiszem jó tisztviselőink vannak, férfiak és nők, és még mindig megvan az az esélyünk, hogy az összes tagállamból a legértelmesebb munkatársakat vonzuk, de állandó aggodalmunk kell, hogy legyen ez az ügy, ugyanis a magángazdaságból is érkeznek ajánlatok feléjük, és fontos az, hogy az EU továbbra is vonzó munkaadó maradjon a képesített nők és férfiak számára az EU-ban. Aktív személyzeti politikára van tehát szükségünk, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy mobilisak maradjanak a munkavállalóink, hogy tovább képezni tudják magukat, és a különleges cél az, hogy a menedzsment pozíciókban a 40%-os arányt elérjük az EU bizottságban és más testületekben. Hogyha megnézik például az Energiafőigazgatóság, vagy a Digital Connect főigazgatóságnál az elmúlt években tudtam némi ö, előrelépést elérni a női ö, munkatársak ö, előrejutása érdekében. A következő napokban fogok bemutatni egy közeményt a befogadást, a sokszínűséget illetően. Itt az esélyegyenlőségről van szó mindenekelőtt a munkatársak vonatkozásában, és a megkülönböztetés mentességről mindkét el mellett elkötelezem magamat. És itt akár az lgbt kre is érvényes mindez, mindenkit meghallgatok, Fontos a szakértelem az önök részéről, hogy el akarjuk érni az igazságosságot és az esélyegyenlőséget. A mi munkatársaink úgy szintén az ő esetükben a költségvetési kiadások kevesebb, mint 6%-a fordítódik a személyzetünkre, Ugyanakkor a személyzeti ágazatban lehet növelni a hatékonyságot, költségmegtakarításokat lehet elérni ugyanilyen szintű ö, munkateljesítmény elérése mellett. A bizottság éves 1%-os megtakarítás révén eléri majd az 5%-os célt, és ezzel jelentősen hozzájárulunk majd az európai költségvetés struktúrájának javításához. Ugyanakkor a szolgálataink teljesítő képességét nem veszélyeztethetjük ezáltal. Egy nagyon fontos feladatkör a Brexithez kapcsolódó kérdések, az elnöki, az ehhez kapcsolódó hatáskör, és Barney úrnál. Itt fontos, hogy a tényeknél maradjunk, amikor a költségeket számítjuk, és fontos az igazságos, jó munkaadói pozíció a bizottság részéről a brit tisztviselők vonatkozásában. És ugye itt a nyugdíjak kifizetése esetében is egy fair, hosszú távú együttműködésre számíthatunk Nagy-Britannia részéről a folyókiadások esetében ezen. Nos, Nyitottan fogadom az önök kritikáit, az elmúlt hetekben érkeztek ezek az önök részéről, és szeretném elmondani, hogy teljes mértékben független vagyok a lobbista csoportokkal szemben. Nincsenek részvényeink, részvényem sem autógyártóknál, sem digitális vállalatoknál, sem energiakoncerneknél. Én az emberek érdekében dolgozom, és csak a ö, tárgyas észrevételeket hallgatom meg, az átlátható nyilván, áthatatósági nyilvántartásban sokkal több találkozón van lobbista szervezetekkel, mint a többi biztosnak. Hát lehet, hogy ez így van, nem vagyok lusta. A digitális vállalatok között vannak kisvállalatok, vannak startupok, ö, aztán vannak a kézművesek, európai és Európán kívüli vállalatok, amelyek érdeke van, hogy a digitális piacon dolgozzanak. Valamennyiükkel találkozni szeretnék, ez az erőfeszítésem. Ha egy képviselő vagy egy polgár, vagy egy gazdasági szereplő, vagy társadalmi szereplő, egy üzemi tanács biztos az akar fordulni a gondolataival, ezt meg kell, hogy tudja tenni, és én megtettem, amit tőlem telik, és továbbra is így fogok eljárni. Mindenkit meghallgatok, akinek érvei vannak, de aztán függetlenül a kollégák körében a munkatársaimmal tanácskozva fogok hozni döntéseket, amelyekbe kívülről nem lehet beavatkozni, és megtámadhatatlanok. Ami az októberi hamburgi beszédem egyes részeit illeti, még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nem volt olyan szándékom, hogy bárkit is megsértsek észrevételeimmel. Sajnálom ezeket az akkoriban tett kijelentéseimet. Ami pedig a költségvetési politikát illeti, röviden szeretném elmondani, hogy miután elfogadtuk a 2017-es költségvetést, a következő hetekben mindent megteszek, hogy a középtávú felülvizsgálat eredményre vezessen. Szeretném önöket közben támogatni, és azt hiszem, hogy a tanács a következő napokban tárgyalóképes pozíciót tud majd kialakítani. Aztán már előkészítjük a 2018-as költségvetést is, ezzel párhuzamosan, ugyanakkor a legfontosabb feladat a következő MFF, a következő költségvetési periódus. Ebben az évben tehát ez a munka már megindul, közös tanácskozásra van szükség, a Monti jelentés, a saját források témaköre kifejezetten ide tartozik. Az időkorlátok miatt most be is fejezném rövid bevezetőmet, és természetesen kész vagyok arra, hogy ezen kérdésekben részletesebben is elmerüljünk. Köszönöm a figyelmet, elnök, köszönöm, biztos úr. Most tehát... A kollégák következnek, akik feliratkoztak a kérdezők listájára. Fernandes úr következik elsőként, három perc a kérdésre és válaszra. Köszönöm, elnök úr. Portugálul fogok szólni. Dar em primeiro lugar os parabéns ao Sr. Comissário pela forma clara como apresentou. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a biztos úrnak azt, hogy ilyen világosan felvázolta a prioritásait. Szeretném továbbá megköszönni azt, hogy elmondta, hogy karöltve fog együtt dolgozni az Európai Parlamenttel. Teljesen világos, hogy sok tapasztalattal rendelkezik, és nagyon kompetens, amikor költségvetéssel kapcsolatos kérdésekre kerül a sor. Na most a kifizetésekkel kapcsolatban és az ehhez kapcsolódó problémákkal kapcsolatban kérdezem, hogy mi az ön álláspontja, hiszen 7,2 milliárd euróról beszélünk, itt ugye a meg nem valósult el, e, elhatárolásokról, előirányzatokról beszélek. 2015-ben e, ez 98% volt, ami nem valósult meg. Tehát ha gondunk lesz később, akkor mi, mi az ön terve? Hiszen az uniónak hihette, hitelesnek kell maradnia, hiszen meg kell tenni a kifizetéseket, és ezeknek a kifizetési kötelezettségeknek eleget kell tudnunk tenni. És úgy gondolom, hogy az idén komoly nehézségeink lesznek, hogy ezeket az előirányzatokat kifizessük. Köszönöm szépen. Nos, az infrastruktúra, a szociális infrastruktúra, a fiatalok, az, a KKV-k, ezt nem lehet eléggé fontosságokat hangsúlyozni, ez minden társadalomra, minden régióra vonatkozik, különösen Portugáliára, és különösen az idén. Éppen ezért értem ennek a kérdésnek a jelentőségét. A 2013 10 2003-7-es időszaknak a tanulságait levontuk, és támogattuk azt, hogy ez a probléma a kifizetések tekintetében megoldódjon, legalábbis a múltbeli kifizetésekre vonatkozóan. És ebből tanulnunk kell, hogy ezt el tudjuk kerülni a jövőben. Mindent meg kell tenni azért, hogy a következő MFF-et ne az utolsó pillanatban fogadjon el, és lépjen ö, hátébe. 2013-ban ez már nagyon későn volt. Következésképp a bizottság a programok elő, megvalósításnak előkészítésével és az ehhez kapcsolódó irányelvekkel is késésben volt. A tagállamoknak és a szakembereknek mindent meg kell tenni azért, hogy ezek elérjék a vállalkozásokat. És itt több rugalmasságra van szükség, több nagyobb rugalmasságot kell kiépen, kiépíteni, azért, hogy 2017-18-ban, 19-ben is rendelkezésre állnak ezek a források, és hogy ne fussunk bele megint ugyanilyen problémába. Köszönöm szépen, Tomászony. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Sok probléma van, az EU-t mindenhol kritizálják Ugye itt az átláthatóság, az etika, a hatékonyság hiánya merül fel, és az önfelelőssége az, hogy az EU-t úgymond rehabilitálja. Nos, ebben a kontextusban a hamburgi szavai után összeegyeztethető ez mindez az ön tárcájával. És úgy véli -e, hogy megvan önnek a szükséges hitelessége, ezen években, amikor a jövőbeli költségvetésről, vagy akár a jövőbeli többéves pénzügyi keretről vitázunk majd, és mit gondol ön a parlament legutóbbi javaslatáról a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatát illetően, és támogatja-e majd a mi pozíciónkat a tanácsra szemben? Köszönöm. midterm revision. Nos, a félidős uh, felülvizsgálatnál az elkövetkezendő néhány napban valószínűleg át tudjuk törni a tanács ellenállását, és ez minden kapcsolatunkat felhasználjuk. Ez, ha ez sikerül, akkor a parlament és a tanács közti tárgyalás a segítségünkkel tovább folytatódhat, és a felülvizsgálattal kapcsolatban 2020-ig jól megalapozottnak szeretnénk látni, és ezt támogatjuk is. Nos, azért enne, ezzel együtt is realista vagyok. A tárgyalásoknak végére kell jutnunk, méghozzá egyetértésben, lehetőleg hamarabb a parlamenttel és a tanácssal. Mivel tudjuk, hogy erre van készség a tanács részéről, éppen ezért itt kompromisszumokra kell készülni, hogy ezeket meg is tudjuk kötni hogy a, háztartási, a, hogy a költségvetési politikára alkalmas vagyok-e, ezt holnap reggel erre egészen meg is tudom válaszolni. Azt gondolom, hogy egy jó és átlátható munkára, szakértelemmel végzett munkára vagyok kész és képes, és mindent meg fogok tenni azért, hogy az önök elvárásainak megfeleljek egy kompetens költségvetési politika keretében. Az elődeimhez is méltó szeretnék lenni, akik a bizottságon belül úgy gondolom nagyon jó munkát végeztek. Köszönöm. Köszönöm, Gerard Döpré következik, mondja az elnök. Üdvözöljük Önt, biztos úr, minden jót kívánunk! Tudja, hogy ezen a héten a saját forrásokkal kapcsolatos magasrangú munkacsoport benyújtja végleges jelentését. Nagyon nagy ennek a fontossága az új rendszer kialakítását illetően. Az ön írásbeli válaszában azt írja, hogy az igazi kihívás az, hogy a tagállamok elfogadják -e a rendszer megváltoztatását. Igaza van de nincs semmiféle esély arra, hogy, ha, hogy a tagállamok ezt elfogadják, hogyha a bizottság nem készít jó javaslatot. Még akkor is, hogyha ez nem kötelező és nincs határidő, vállal -e ön előttünk elkötelezettséget, hogy 2018. január 1 előtt a bizottság elkészíti idevágó javaslatát a saját források új rendszerével kapcsolatosan. A Monti csoport következtetéseiből kiindulva következő kérdésem, a bizottság egy javaslatot nyújtott be a Dublini rendszer meg reformálására, illetve vonatkozóan a menekültek igazságos elosztását illetően. Egyes tagállamok ezt megtették, mások nem. Vajon alkalmaznak-e szankciókat azok a szemben, akik ezt nem teszik, de a szankciók helyett talán észszerűbb lenne a nemzeti borítékok esetében kötelezően előírni, hogy azon intézkedéseket kell ebből finanszírozni, amelyek a menekültek regisztrálására és befogadására irányulnak. Köszönöm, mondja az elnök, biztos úr. Äh, Köszönöm szépen, képviselő úr, mind a két kérdés. A Monti jelentéssel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy tegnap olvastam el, nagyon kiváló anyag, meg kell mondanom ideális az időpont arra, hogy egy új rendeletet fogadjunk el, amely az európai költségvetésben reformokat képes elérni. Egyrészt azért, mert ezzel a következő MFF-et elő tudjuk készíteni, másrészt azért, mert igény van arra, hogy további bevételekre tegyünk szert, és ráadásul a Brexitek során teljes struktúraváltozásra fog sor kerülni, és fontosnak tartom, hogy a Monti Bizottság és a Monti jelentés, ez nem a, a, a, a parlament, hanem a bizottság kívánsága volt az előző 2013. decemberében elfogadott csomag része volt, amit minden intézmény elfogadott. Ahogy németül mondanánk, hogy ez gyakorlatilag nem szabad, hogy írott malaszt maradjon. És a tanácsnak is a javításért kell dolgoznia, és azért, hogy szélesítsük a bevételi alapokat. Egy energiaadó kérdése, vagy áfa. Én azt gondolom, hogy amit ajánlani tudok, az egy nyílt vita a parlamenttel, és ami a Dublini kérdést illeti, nagyon jól ismerem a kvóta problémát, a migránsok elhelyezését, a melekültek elhelyezését otthonokban, hogy egy emberhez méltó szállást és elhelyezést tudjuk neki, nekik biztosítani, azt gondolom, hogy ez egy jó ötlet lehet. Köszönöm. Köszönöm, Kölmer. úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Öttinger biztos úr, hogy most megfelel a kérdéseinkre. Egy konkrét költségvetés kérdésem van önhöz. Tudjuk, hogy a britek kiválnak majd az EU-ból. Ön abból indul -e ki, hogy az EU költségvetés volumene ugyanaz marad, mint eddig, és ha igen, akkor ki fogja ezeket a hiányzó hozzájárulásokat fizetni, vagy pedig a hozzájárulások összegét csökkenteni kell. A második kérdésem általánosabb jellegű. Azt hiszem, és ön is úgy vélem, hogy így gondolkodik, hogy az Európai Bizottság a biztosok révén képviselve testületként kell, hogy viselje a felelősséget mindazért, ami a bizottság felelősségi körébe tartozik. A bizottság az európai szerződések őre. Mindannyian tudjuk, hogy ezen szerződéseket, mert számos alkalommal megsértették a Maastrichti szerződést, a Dublini szerződést, ezek még azt a papírt sem érik meg, amin, amire írták őket. Most van itt egy új banki szabályozás, és első ízben kell ezt alkalmazni a Monti, Monte dei Paschi olasz bank ö, ö, csoport ellen, és ezzel kapcsolatban is jogsértés történt. Kérdésem az biztos úr, hogy ön személyesen mit tesz, hogy megfeleljen ez irányú felelősségének? Azok a szabályok, amelyek a finansz, pénzügyi krízisben megalkotódtak, ezek mindannyiunk számára kötelezőek. Az újraeladósodás, ra is vonatkoznak, a meglévő adóság ledolgozására, a bankszektorra, stb. A bizottság intenzíven tanácskozik és dolgozik azon, hogy az eurózónával és az unióval szemben, illetve az illetékes kollégámmal együtt, és az elnökünk is, hogy vannak érvek amellett, hogy jelenleg a bizottság politikája az európai szabályok mentén alakul, és az ezek kínálta ö, rugalmasságot kihasználja, de azokat nem haladja meg. A, az eljövendő költségvetési politikával kapcsolatban Ugye azt tudjuk, hogy Nagy-Britannia netó befizetőt 10 milliárd euróval évente. Ezt meg kell várnunk, hogy beérkezzen a kiválás iránti igény Londonból. Aztán meglátjuk, hogy lesz-e átmeneti időszak, hogy milyen megállapodások születnek. Tehát azt gondolom, hogy ez, erre a kérdésre két-három év múlva könnyebb lesz válaszolni, mint most. Az más kérdés, hogyha ha az Egyesült Királyság kiszáll, és már nem lesz NATO befizető, akkor ezt a pénzt honnan fogjuk ö, pótolni? Méghozzá jogos és jogszerű eszközökkel. Thank you, Mr. President. Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr és biztos úr, köszönöm szépen, hogy itt van velünk ma este, de sajnos nem volt uh, túl sok időnk arra, hogy megismerkedjünk, de az Anzi urat ismerem, és az ő személyiségét tekintve gondolkodom azon, hogy a kettőnk közül ki volt felelős a digitális szakpolitikákért és az emberi erőforrások tekintetében főleg. A kérdésem, hogy a számvevőszék régiben azt jelezte, hogy az éghajlat változatosan kapcsolatos költségvetési feladatoknak nem felelünk meg. Kérdésem az, hogy önnek milyen javaslatai vannak, és mi az álláspontja, hogy felkészüljünk a jövő, a következő költségvetése, illetve az MFF felülvizsgálatára ennek fényében. Köszönöm szépen. Nos, elmondhatom, hogy az együttműködés a és jó magam között kiváló volt. Másodszorban két főigazgatóságért voltam felelős, de amikor az adatvédelemről van szó, vagy más jogi kérdésekről, vagy akár a belső piaci kérdésekről, vagy versenynyel kapcsolatos kérdésekről, akkor ő volt a koordináló alelnök ebben a felelősségi körben. Ami az ég alatt védelem kérdését illeti, ez a parlament és egyáltalán az Európai Unió iránymutató szerepet játszik, és nekünk köszönhető, hogy Párizs sikeres volt, a Celsius fokos cél alá szorítási cél egyáltalán elérhető lesz ennek köszönhetően. Van itt egy 20%-os célunk az EU-ban, a beruházások és kiadások 20%-a az éghajlatvédelemre kell, hogy fordítódjék. Nem egészen könnyű ezt eurocentre kiszámolni, de ez mindenképpen egy programszerű alapelv. És szolgálataimmal fáradozunk azon, hogy nyíltan, átlátható módon bemutassuk ezt, mert úgy véljük, hogy a 20% az infrastruktúra esetében, a kohéziós programok esetében az agrárterületen, a greeninggel, az extenzivizáció esetében, de más területeken is elérhető. Korábbi tárcám esetében, az épületek esetében, például Brüsszelben és Luxemburgban, az elődöm nagyon sok mindent elért, és sokat teszek majd, hogy az energiahatékonyság az épületek esetében, melyekben az EU intézményei dolgoznak, megfeleljen egy magas minőségi mércének, és energia megtakarítást érjünk el ezen a területen. Elnök, most az ENF képviselője következne, nem tudjuk, hogy ki óhajt szólni. Van-e képviselő, aki szeretne az ENF frakció nevében kérdést feltenni ön? Nincs tehát képviselő? Ebben az esetben Nirjader képviselő asszony kap szót. A kérdésem inkább az integritással kapcsolatos. Az embererőforrásokért felelős biztos a példájával vezet. Ön szerint jó példa az, hogy tekintve, hogy egy nagyon törékeny politikai éghajlatban élünk, hogy tekintve, hogy ezeket a válságokat, amiket megélünk, és hogy növekszik az Európai Unió ellenes hangulat, hogy képes ön ezekben az időkben vezetni az uniót ezekről a zavaros vizekről. Azt is mondta, hogy ha hogy az 50 felettiek um, lusta disznók um, ön akkor most ezekről uh, mit gondol? Ön is 50 felett van, ön is fogja alkalmazni ezeket a szabályokat saját magára? A az átláthatóság és az etika áttekintése is fontos. Hogy tud minket biztosítani arról, hogy ezeknek a feladatoknak megfelelően fog tudni eleget tenni? Bei der Frage bin ich eigentlich tulajdonképpen, ami ezt a kérdést illeti mondanám, hogy az Energia Főigazgatóság, vagy a Connect Digital Főigazgatóság munkatársait kellene önnek meginterjúvolnia ezen kérdéseket illetően, tegye is ezt meg, vagy Baden-Württemberg több tízezer tisztviselőjét, ahol én ugye munkadójuk voltam. A második kérdés, Baden-Württembergben valójában csökkent a heti munkaidő száma az idősebb munkatársak számára, az tanítók, tanárok esetében. És ezt a szakszervezetekkel közösen értük el, mert a munkaterhelés gyakran a testi és pszichikai teljesítő képesség gyakran burnouthoz vezetett esetükben. Tehát egy tanár mondjuk akár a 65 vagy 68-as életévéig is dolgozhat kisebb munkaterheléssel, sokkal jobb ez, mint hogyha ö, teljes mértékben kiég hamarabb. Éppen ezért csökkentettük a heti munkaidőt, és a béreket is némileg csökkentettük, de mindezt a munkavállalókkal közösen az ő érdekükben tettük meg, hogy munkaképességük a nyugdíjba vonulás évekig megőrződjék. Elnök, köszönöm az EFDD három percet kap, hogy kérdést tegyen fel, de nem tudjuk, hogy ki fog részükről szólni. Van-e itt a frakciónak olyan képviselője, aki szeretne kérdést feltenni? Nincsen. Ebben az esetben Olbricht úr kap szót. Panie komisarzu, <clears throat> chciałem tylko powiedzieć, że pani komisarz Georgieva... Köszönöm szépen, csak azt szeretem volna hogy eh, Georgieva biztos asszonynak az volt a szokása, hogy elég sokszor látogatott el hoztunk, és sokat támogatott bennünket, és remélem, hogy ön uram még gyakoribb vendége lesz a Költségvetési Szakbizottságnak. Két kérdésem van. A, az MFF felkapcsolatban a jelenlegével kap, félidős értékelése kapcsolatban van ö, tapasztalatunk. Ön szerint mikor kell elkezdeni a tárgyalásokat a következő MFF-ről, és mikor tervezi ezeket befejezni? Nagyjából hogyan kívánja ezeket időzíteni? A másik pedig, hogy az Európai Parlament szerepe az ilyen, ezen tárgyalásokban más, mint az éves költségvetéssel kapcsolatos tárgyalásokban. Tehát hogyan látja az Európai, Unió, az Európai Parlament szerepét az új MFF-fel kapcsolatos tárgyalásokban, hogy ne megint egy adhok, ahogy esik úgy pufan fajta tárgyalássorozat legyen? Köszönöm szépen. A parlamentet egy teljes értékű, teljes jogú, teljes mértékben felelős társjogalkotónak tekintem a tanács mellett. Van ugye egy több éves pénzügyi keretünk, amely 2020-ban kifut. Vannak meggondolások azt illetően, hogy ha 2019-ben megtörténik a Brexit, akkor le kellene rövidíteni a jelenlegi több éves pénzügyi keretet. Én nyitott vagyok ezen megoldásra szemben, ugyanakkor visszafogott is. A szakértőim azt mondják, hogy ez jelentős kockázatokkal jár a bizottságnak. A költségvetési jog értelmében ezen év végéig meg kell tennie a javaslatát a következő pénzügyi keretet illetően. Együtt önökkel kell megbeszélnünk azt a kérdést, hogy 7 éves vagy 5 éves legyen-e az MFF. Én ezt szívesen elméteném az erről szóló vitát, meg kell beszélnünk azt a kérdést, hogy mikor fogjuk pontosan benyújtani a következőt. Ugye a Brexitnek közvetlen kihatása lesz a következő MFF-re, és a demokratikus berendezkedésünkben az is ugye egy érdekes kérdés, hogy a következő bizottság fogja ezt benyújtani, ugyanakkor politikailag ez a parlament felelős ezért, tehát itt a tanácssal 2019-ben, 2020-ban történnek majd meg a tárgyalások. Itt azonban a stafétabotot koherens, következetes módon kell átadni, törés nélkül. Ami az jelenlétemet illeti, bármikor szívesen ellátogatok önökhöz, hogyha meghívnak szakbizottságokhoz, munkacsoportokhoz, frakciókhoz, és aki az ITRI-ből ismer, az tudja, hogy az elmúlt hét évben bármikor, amikor a parlament velem eszmét akart cserélni, mindig eljöttem ide a parlamentbe, és jó volt, hogyha proaktív módon javasolták meghívásomat, és nagyon fontos volt, hogy az általán fontosnak tartott meg a parlamentnek is ilyenek. Köszönöm, most Daniele Viotti következik. Grazie Presidente, Commissario, buonasera. Köszönöm, biztos úr, elnök úr üdvözlöm Önt. Ugye a humán erőforrásokért felelős biztosként már feltettünk Önöknek kérdést, a nyilatkozatában is utalt erre, és elnézést kért az LGBTI személyekkel kapcsolatos kijelentéséért. Azonban a nyilatkozatai arra kényszerítenek, hogy elmélyítsem ezt a témát. Ön a válaszában azt írta, hogy egy közleményt fog elfogadni a sokszínűségről és az inkluzióról az LGBT személyek vonatkozásában. Hát tudná pontosabb lenni a tekintetben, milyen intézkedéseket tervez, milyen konkrét fellépéseket, és itt utalok konkrétan az azonos nemű párokra, akik például az intézményeknél dolgoznak, vagy a transgender személyekre mindenek előtt. Van-e már ezzel kapcsolatos elképzelése? hogy mindez ne maradjon egy üres bejelentés, ami csak elhangzik, de aztán nem követik konkrét tettek munkatársaink számára. Köszönöm a választ. Tudom, hogy Georgieva kolléga önök felé számos jelentést ígért a bizottság részéről. Én azt megmondhatom, hogy minden ígéretet, amit ő tett, azt meg, fogom, meg fogok tartani, és azokat az általa megkezdett jelentéseket következő hetekben, jelen, hónapokban le fogjuk zárni, és önök elé fogjuk tárni. Méghozzá természetesen jó minőségben kívánjuk ezt megtenni. És ez áll, most csak példáként mondom, az öt szállaikos személyzet megtakarítással kapcsolatosan, amit 2017 végéig kell elérni, hogy tovább építsük a nők közép- és felsővezetésben betöltött arányát, hogy lépésről lépésre 2019-ig elérjük ezeket a célokat, és ez vonatkozik a diszkriminációmentességre az egész bizottságon belül, minden férfi és nőre vonatkozóan. És ahhoz, hogy az, ahogyan mi ehhez hozzá tudunk járni, az tükröződik az Olaf jelentéséből. Ott vannak azok a jelentések, amelyek mind, amelyeket mindannyian ismernek. Elmondhatom, hogy Georgiava Biztos asszony, amit önöknek ígért, azt én be fogom tartani. Köszönöm. Euh, Köszönöm. Az én frakcióm engem bizott meg a kérdés feltevéssel, biztos úr. Amikor ön Baden-Württembergben a költségvetési kérdésekért felelt, akkor a költségvetés a polgárokhoz szólt. Most az a probléma, hogy az EU költségvetése nem szól a polgárokhoz. A keret nagyon szűk, több éves jellegű, és az előirányzatok kiosztása pedig azt eredményezi, hogy válság beállása esetén új eszközöket kell kialakítani, és ezért van egyfajta költségvetési univerzum, van egyfajta magja a költségvetésnek, maga az EU költségvetése, de rengeteg egyfajta műhold vagy hold kering e körül. Már Georgieva asszony is elgondolkodott azon, hogy hogyan lehetne ezen költségvetést érthetővé tenni az európai polgárok számára. Hogyha népszerűsíteni akarjuk Európát, akkor az a, azt kell, hogy elérjük, hogy, az, hogy Európa szóljon a polgárokhoz, akár a költségvetés révén is. Hogyan képzeli el, hogy ezt az elvet hogyan lehetne tiszteletben tartani, és hogyan lehetne elérni, hogy az EU-ban ugyanaz a kapcsolat alakuljon ki a költségvetés és a polgárok között, mint Baden-Württembergben, hogy ez költségvetés a polgárok szemére érthető, olvasható legyen. Elnök úr, amikor először találkoztunk, akkor kapottam öntől egy grafikont, amit én alaposan tanulmányoztam erről a költségvetési univerzumról. És ami itt a bolygókat, illetve a holdakat illeti, azt gondolom, hogy a parlament áll a középpontban a kiváltságos jogaival, és aztán van mellette vagyonkezelői alapok, a, akkor a fejlesztési alapok, és vannak új pénzügyi eszközök, és vannak egyéb ö, ö, csuprok és források, amelyek révén a, az Európai Parlament jogát ö, befolyásolják. Azt gondolom, hogy ez fontos kérdés, amit az e- következő MFF tárgyalásai során tisztáznunk kell ha, hogy külső eszközökre szükség van. De arról lehet beszélni, de az, hogy ezeket beemeljük a költségvetésbe, az fontos. Azt gondolom, hogy elértük ennek az univerzumnak a határát, és úgy gondolom, hogy bizonyos eszközök és források, amelyek az előző költségvetésbe, amit a költségvetésbe be lehet emelni, úgy, hogy politikai felelősséget tudjunk erősíteni, és ezeknek erősíteni lehessen az ellenőrizhetőségét. És egészen őszinte leszek, mi, mint biztosok, kevesek vagyunk ez. Minden polgármestert, minden tartományi vezetőt, veze, or, nemzeti hivatalnokot el kell jutatnunk oda, hogy az uniós költségvetés előnyeit nemzeti, regionális és helyi szinten tudja, szintre, szintekre át tudja vezetni. Hiszen mi a költségvetésünkkel elengedhetetlen hozzájárulást teszünk a az egységes piac működéséhez, a, a, a verseny egyenlőséghez, stb. Tehát itt tulajdonképpen az európai negyedben mindenki a partnerünk ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Richard Ashworth következik. Biztos úr, azt mondta, hogy támogatja Korgieva, Georgieva kolléganő elképzeléseit, amely az eredményorientált költségvetést támogatja. Ezzel kapcsolatban pontosan meg tudja mondani, hogy hogyan képzeli ezt, hogyan befolyásolja ez az MFF-fel kapcsolatban folytatott tárgyalásokat. Másodszorban egy újabb felsőbb vezetői pozíciót fog ellátni a Georgieva asszony, és úgy gondolja, hogy ezt be, fogja, be fogják tölteni, és ha igen, akkor mikor? Nos, én készséggel létrehozom ezt a pozíciót. A második kérdést illetően pedig ez a teljesítményorientált munka, az eredményorientált munka, költségvetés, amely az eredményekre fókuszál, én ezt nagyon célra vezetőnek tartom. Meg vagyok győződve arról, hogy a beruházások és kiadások hatékonyságát meg lehet mérni ezen. A Monti jelentés szinte minden oldalán a hozzáadott értékről szól. Az európai költségvetésnek csak akkor van értelme, hogyha hozzáadott értéket keletkeztet hatékony, költséghatékony, sikeres nemzeti és regionális beruházásokat lehetővé téve. Ehhez jó érveink vannak, és ezeket bizonyítani is tudjuk. Például a szemvevőszék partnerünk, mert lefolytattam ennek új elnökével a megbeszéléseket, Luxemburgban leszek majd a következő napokban, mert a hiba arány továbbra is fontos, ugyanakkor ezt csak ki kell egészíteni, és nem pedig felváltani az eredmény performance orientált megközelítéssel. Ez egy jó egyensúlynak tűnik számomra két ö, fontos értékelési mércével. És szívesen elismerem, amit mondott, fontos az ön tapasztalata, van választók körzete, és ön jobban ismeri, mint bárki más az eredményeket, az outputot az európai programok beruházásainak eredményeként, ezért nagyon fontos számomra az ön tanácsa. Köszönöm. Esteban González Pons kap szót. Gracias, señor Oettinger. En primer... Köszönöm szépen, Oettinger úr. Először is gratulálok az önéletrajzához, hiszen ez azt jelenti, hogy ön valóban a megfelelő helyre került, a megfelelő portfólió élére. Az egyik gond a legitimitással kapcsolatban az a az a menekült válság. És természetesen ennek van költségvetési vonzata. Vannak programok, vannak ügynökségek, amelyek többször kellett új költségvetést elfogadni az elmúlt években, azért, hogy ezt figyelembe tudja venni. Tehát hogyan látja ön azt a, a költségvetést, amely figyelembe veszi a menekült válságot, és ön szerint milyen irányba kellene elmozdulni az elkövetkezendő években, és harmadsorban, hogyan oldjuk fel azt az ellentmondást, amely a között feszül, hogy több igény merül fel a válság miatt, viszont kevesebb a bevételünk. Ez a feladat néhány tagállam számára már az elmúlt évtizedben 2008-9-ben Spanyolországban, aztán már öt évvel ezelőtt is látszódott ez a válság Lampedusában, Olaszországban. Tehát meg kell állapítanunk, hogy mi mindannyian, pontosan azok a, azok a tagállamok, amelyek pontosan nem a földközi tenger térségben vannak, ezek későn ismerték fel ennek a válságnak a jelentőségét, mértékét. Én csak a saját országom nevében tudok nyilatkozni, nálunk is, pedig hiába vagyunk Nagyország, túlságosan későn le, ismertük fel ennek a válságnak a jelentőséget, illetve vonzatait. 2015-ben a tanács és a, a tanácsit, és úgy gondolom, hogy nagyon szakszerűen és helyesen járt el, és ezeket kell folytatnunk. Először is, itt arról van szó először is, hogy közösen kell megvédenünk az e-, külső európai határodok. A Frontex ehhez túlságosan kicsi volt a Schengen és Dublin nagyon szép és jó volt, de nem megfelelő. Itt az emberi erőforrásokat és az anyagi erőforrásokat is biztosítani kell arra, hogy a külső határainkat tud, meg tudjuk védeni. Aztán a készségét a tagállamoknak, aki, ahol ugye elsőre fogadják, illetve orvosi ellátást biztosítanak, Görögország az elhelyezést, illetve a, a státusz benyújt igény, igényi kérelmét benyújtani, ezeket mi nem fogja tudni egymaga abszolválni. Ugyanezzel Bulgáriára. És harmadsorban ezt a feladatot, és itt 2025-ig kell előre tekintenünk itt 5, 6, 8, 10, 12 évesek már azok az emberek, akik, akik itt. Ezek az embereknek perspektívát kell adnunk. Itt fejlesztési, hosszú távú ö, támogatásról van. Perspektívát kell adnunk nekik, ö, infrastruktúrát és biztostruktúrát. Tehát ahol most kell elültetnünk azt a magot, ö, azért, hogy ne legyen még nagyobb baj és feladata a következő parlamentnek. Köszönöm. Köszönöm, Jens Geyer következik. Köszönöm, elnök úr. A meghallgatás során már néhányszor beszéltünk a küszöben álló félidős felülvizsgálatról, és néhány tényállásról. Európai intézményként, bizottságként, parlamentként az a szerepünk, hogy a döntő ülések során ne a miénk legyen az utolsó szó, és valamennyien megismertük azt a helyzetet, hogy a tagállamok hogyan alkudoznak egymással azon címszó alatt, hogy mit is kell tenni az EU-nak, hogyan jövünk ki a pénzügyi forrásainkból. A tagállamok ugye a saját fizetési helyzetüket akarják állandóan javítani, és azt akarják elérni, hogy hogyan lehet minél kevesebb nemzeti hozzájárulást teljesíteni az EU költségvetéséhez. Ugye más a saját forrás helyzet, és itt az egyéni adóterheket bizonyosan nem kellene növelni. A Monti jelentés most nyilvánvalóan elkészült, sajnálatos módon én még ebben nem tudtam beletekinteni, tehát öné, elő, öné az előnyit. Ugye ön elmondta, hogy kedvezően ítéli meg a jelentést, a kérdésem pedig, hogy jól értettem-e önt, hogy egy javított saját forrásrendszert val magáénak, és az ön tárcájától, szolgálatóitól egy erre vonatkozó javaslat is érkezne. Válasz, igen, pontosan ez a helyzet. Az időkeret ideális, az MFF-et a bizottságnak ebben az évben kell kialakítania, megvan a Monti jelentés, a tanácsnak is volt egy megbízása Monti miniszterelnök volt korábban, az Európai Tanácsban tekintélyel bír, van ez a magasrangú csoport, képviselő, egykori képviselő, bizottság képviselői. Azt hiszem, hogy elérkezett tehát ez a pillanat, amit ki kell használnunk. Nem arról van szó, hogy itt az adófizetőre több teret kellene helyezni, hanem stabilizálni kell az európai költségvetést, és javítani kell az alapzatot, amivel re, rendkív, jelenleg rendelkezünk, mert ez nagyon egyoldalú. Valamennyi biztos a saját befolyási területén küzdeni fog ezért, de képviselőknek is, mint önnek segítenie kell ebben. Martin Schulz esetleg következő kormány főként akár az ön partnere lett, vagy az enyém volt ugye Schäuble és Merkel, más képviselőknek más tagállamokban kell segíteniük, hogy a Monti jelentést ne csupán a levéltárba zárjuk. Elnök, köszönöm. Paul Rübig következik. Ja, danke, Köszönöm szépen, elnök úr, és én is gratulálok Öttinger biztos úrnak az, ez a munkához. Már hosszú évek óta ismerem, az ITRE-ben állandóan rendelkezésünkre állt, mindig korrektül tájékoztatott bennünket, és széle, teljes körűen, és biztos vagyok benne, hogy ebben az új funkciójában is pontosan fog dolgozni, hatékonyan fog dolgozni, és mi itt a parlamentben nagy fontosságot tulajdonítunk annak, hogy a különböző lefolytatott tárgyalásoknak az egyes az egyeztetések során, hogy a 2020 a horizont esetén ezek prioritást élveznek, hiszen itt munkahelyek teremtődnek, és erősödik a, versenyképességünk. A KKV-kben is ugye itt van, a, forszíroztuk a, a programot, és itt javaslom, hogy ezt haladéktalanul valósítsuk meg, hiszen itt arról van szó, hogy ez a, az Erasmus program a fiatal vállalkozók számára az egyik legsikeresebb program, és most ez nemzetközi szintre lép, hogy itt új standardot határozzunk meg, hogy a fiatalok a vállalkozói léte tett felismerjék, megszeressék, és így munkahelyeket teremtsünk, ne csak európai, hanem nemzetközi tapasztalatokat tudjanak gyűjteni, és így sikeresek lehessenek. A következő MMF-ben milyen esélyek, ugye kezdődnek a tárgyalások, és ön szerint kiindulhatunk abból, hogy a nemzetközi válás többek között az ön prioritásai közé fog tartozni? Köszönöm. Válasz. Az ön által is jól ismert költségvetés. Ugye ez az alapja az európai támogatási keretnek, amit ön is megnevezett. Az egy átétel, az innovációt célozza, ezt most ez újdonság az új, a fiatalok számára az Erasmus, illetve a, a foglalkoztatás segítő programok úgy általában, startupok és KKV-kat támogató programok, illetve a kutatási keretben. A digitális szektorban az elmúlt években azt tapasztaltam, hogy micsoda hozzáadott értéket tud teremteni az Unióban. Teljesen mindegy, hogy robotika vagy nanotechnológia, érzékeléstechnika vagy bármi egyéb. Nagyon fontos új projekteket ö, ö, tudtunk elindítani közös vállalkozások, keret, keze, vállalkozások keretében, ahol az innováció és az Európai Ság együtt járt ahogy egyesével nem tudjuk ezt megtenni, de közösen az iparral együtt ezt meg fogjuk tudni tenni azért, hogy Ázsiával és Amerikával szemben versenyképesek tudjunk maradni. A KKV-ban én csak azt tudom mondani, hogy a hazámban, Dél-Németországban itt velük nagyon sokat foglalkoztam, és szívügyemnek érzem elkötelezettnek feléjük magamat. Go. Köszönöm, Manka következik. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. A fiatalok foglalkoztatása, a bizottság, a tanács és a parlament prioritása a 2017-es költségvetésről zajló tárgyalások során, az egyeztetés során nem sikerült nekünk új forrásokat irányozni a fiatalok foglalkoztatására, noha már akkoriban is világos volt, hogy ez a projekt sikert ígérő. Aztán elfogadtuk a közös nyilatkozatot, amelyben kihívjuk az államokat, hogy 2015-ig nyújtsák be a program értékelését a 2015-ös év végéig, és aztán döntünk. Az értékelés azonban 10 hónapig tartott 3 hét helyett, noha három hét elégséges lett volna erre. Ezzel azonban egy egész évet pazaroltunk el, és a tavaly októberi értékelés bebizonyította, hogy a projekt rendkívül sikeres volt. A fiatalok munkanélkülisége ugyanis egyharmaddal csökkent és aztán az 500 milliót is sikerre vittük, noha az Európai Parlament még ettől is többet követelt. Kérdésem, milyen tervei vannak, biztos úr, a fiatalok foglalkoztatásának javítására a 2018-as évben, illetve a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatának fényében, hogy ezen fontos prioritás nem menjék veszendőbe? Válasz. Ami több éves pénzügyi keret felülvizsgáltat illeti. Most a tanács hozzájárulására várunk, hogy a, taná- hogy a bizottság és a parlament tárgyalásai megkezdődhessenek. Kollégáimmal együtt készek vagyunk arra, hogy nagyon jó érvekkel álljunk a tanács és önök elé, hogy megmutassuk, hogy a fiatalok foglalkoztatására irányuló intézkedések hatékonyak, és egy első sikeres lépést jelentenek a munkaerőpiac felé. Ezt folytatnunk kell, biztos vagyok abban, hogy ha a munkaerőpiacokat megnézzük a különböző európai régiókban, hogy a Youth Employment egy súlyponti projekt kell, hogy maradjon a következő több éves pénzügyi keretben is, és nem zárulhat le 2020-szal és annak keretében, ami demokratikusan elérhető, biztosíthatom önt, hogy minden egyes euró észszerűen kerül felhasználásra. Tehát vannak érveim emellett, és szükségem van arra, hogy a parlament támogatásával harcosan vitázunk majd a tanácssal erről. Elnök, köszönöm, Patricia Sulin következik. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm, biztos úr, a bevezető szavakat. Tisztelt biztos úr, Ezekben az időkben, amikor emelkedik a politikai populizmus, illetve a szélsőségességek terének Európában, olyan időben, amikor új trendeket látunk posztrealista politikában, a párbeszéd európai polgárok számára fontosabb, mint valaha. Az Európai Unió programjai, például az a Europe for Citizens, valamint a kulturális és média területre kiterjedő programok fontos szerepet játszanak, abban, hogy elmagyarázzuk a polgároknak, hogy tulajdonképpen mi is az az unió, és mit hozhat, mit adhat az embereknek. Ezek a programok érzelmi kötődést teremtenek meg a polgárok és az unió között. Ön hogyan látja az ilyen, például a Euro for Citizens programokhoz hasonló programoknak a jövőjét, hogyha több az igény a finanszírozásra, és hogyan össze, egyeztetjük össze ezt a, a valósággal, ahol a hármas költségvetési tétel a biztonsággal kapcsolatban nem kap megfelelő tartalékot. Köszönöm szépen. Einen Teil der von Ihnen genannten Programme. A megnevezett programok némelyikéért feleltem, egyikért, például a film területén, az új média és kultúra területén. Itt a súlypont ezekben nem változott. Azt gondolom, hogy a struktúra, a kohézia, a vidékfejlesztés, az infrastruktúra és a kutatás prioritásai mellett vannak ö, olyan témák, amelyeket európai módon kell megközelítenünk. Európai kulturális fővárosoknak kell lenniük. Ez egy olyan, olyan eszköz, egy olyan és ennek is Európa kompetenciájához kell tartozni, és úgy gondolom, hogy viszonylag kis eszközzel és forrással Európa megértését el lehet érni. Szívesen beszélek önnel, illetve a megfelelő szakbizottságokkal itt a parlamentben a tapasztalatokról, és bizonyos emelésekről. Alapvetően itt nem milliárdokról beszélünk, itt néhány milyen néhány millióról beszélek a programok esetén, amivel a fiatalok foglalkoztatását, a polgárok elkötelezettségét lehetne támogatni. Köszönöm szépen. Claire Moody. Tankler Moody következik. Köszönöm szépen. Három politikai terület van, ahol a bizottság elkötelezte magát, hogy mainstream elé az európai költségvetés, ez a, a nemiség, a nemi szerepek, az éghajlatváltozás. És ezek közül az éghajlatváltozás és a biodiverzitás külön metódusa van, amelyeket be lehetett emelni, és fősodorba lehetett helyezni a költségvetésben. Ezek azért kerültek be, mert a bizottság befektetett ezek fejlesztésében mindazonáltal az idő és a forrásokba való befektetés a gender kérdésében nem történt meg hasonlóan. Ön támogatja az, hogy a gender eh, kérdés is bekerüljön a költségvetési tervezés, illetve tárgyalások fősorban, és hogy erre egy kimondott metodológiát eh, alakítsanak ki, amivel ezt meg lehet tenni. Köszönöm. Ez sicherlich Nos, minden bizonyal politikailag célszerű és értelmes, hogy a megfelelő tételekbe, illetve rublikákba, fejezetekbe az ember számokat ingye írjon, hogy ezek kutatási program, vagy greening, vagy vidékfejlesztés. Itt legyenek ezeken túlmutató célok. Például a 20 a kiadásoknak a zékalatváltás tekintetében ez egy példa. Ami a gender kérdést, illetve, illetve a fősodorba való emelést illeti, azt gondolom, hogy itt fontos funkciónk van. Hogyha a személyzeti struktúráját megnézzük a bizottságnak, a többsége az alkalmazottainknak nő. A titkári, asszisztensi, illetve alsóbb menedzsment funkciókban ők vannak többségben. A felsőbb vezetői, közép- és felsővezetői szinten is 30% körül vagy felett vannak. Tehát ez a 40%-os cél nagyon fontos elkötelezettsége és célja a Juncker Bizottságnak. És az európai szerződéses jog, illetve foglalkoztatási jog keretében ezt elkívánjuk érni. Az egy előny az, hogy nálunk a hölgyek fiatalabbak, három-négy évvel, mint a férfiak, tehát tovább fognak dolgozni, mint a férfiak. Éppen ezért a demográfiát tekintve az a cél, hogy azonos perspektívát adjunk mindkét nem számára. Szakemberek szerint, amikor az első beszélgetéseket erről ö, folytattam, és nem jutottunk egyértelmű válaszra. Átfogó, illetve a költségvetésen túlmutató gender célokra, és hogyha erről kérdeznek, hogy én most konkrét eszközt javasolok, ezt nem fogom tudni megtenni. Köszönöm. La parole est Köszönöm. <clears throat> Janusz Lewandowski következik. Herr Kommissar, eigentlich bei der... Köszönöm, biztos úr. Jens Geyer és Gerard Döpré már feltették valójában a kérdésemet, most ezt máshogy fogalmaznám meg, emlékszem, amikor ön korábbi pozíciójában működött, pragmatikus és realista módon tevékenykedett pragmatikus szempontból látsz arra esélyt, hogy a saját forrás oldalt, ezt a bevételi oldalát a költségvetésnek mérehatóan megreformáljuk? Tudod, hogy a korábbi kísérletek nem voltak bátorítóak és rövid életűnek bizonyultak. Jó magam is próbáltam ezt megtenni. Talán a Brexit esélyt kínál erre. Azonban pragmatikus válaszra van szükség, nem pedig kívánságok kifejezésére. Válasz, a Monti jelentés nem automatizmus a nagyobb mértékű bevétele garantálására. Itt konkrét indokolásra van szükség, konkrét ö, több hoz, kiadásra, amelyek kötelezőek, többlet értékre van szükség európai szinten, hogy többet ruházzunk be. Csak egy gondolat. A migráció és a határvédelem kérdésköre, valamint a fejlesztési segély, hogy elkerüljük a további menekült áramlatokat, egyre inkább európai szintű feladat. Ez nem oldható meg strukturális programokból, vagy a, mindez nem mert a kutatás kárára. A tagállamok ugye európai szinten védik a külső határokat, és ez egy jó érv arra, hogy plusz forrásokat kérjenek erre. Anélkül, hogy a vidék, a kutatás, az infrastruktúra, a Connecting Europe vagy e- más eszközök gyengülnének. Ez lehet egy érv arra, hogy az európai költségvetést úgymond fel a tagállamok és azok biztonsága érdekében. Másodszorban a Monti jelentés valamennyi lehetséges új bevételi forrást, mint az ETS rendszer, a pénzügyi tranzakciós adó, a széndiokszid adóztatás, az energiaadó felvázol. A héja stabilizálása és ennek szerepének tisztázása, az az elvárásom, hogy mindezt nem fogják elutasítani van itt egy bizonyos realista elvárás, hogy mindebből a tanács valamit elfogad majd, és az európai pénzügyi jogba felvételre kerül. Elnök, köszönöm, Viktor Negrescu következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. A bizottság politikája sokak a prioritást jelent itt tehát az írásbeli válaszokon túl szeretném megtudni, hogy mi az ön véleménye a kohéziós alapjövőjét, illetően a több éves pénzügyi keret második fél idejében, illetve a következő pénzügyi keretben. Mit javasol azon alapok szemére, amikhez nem volt hozzáférés eddig, és mit javasol azon tagállamoknak, akik nehezen tudják ezen alapokat felhasználni? És van itt még egy további fontos szempont, itt bizonyos nyilatkozataira utalok, amelyeket ön tett, a német sajtóból idézném, hogy ahelyett, hogy a gazdasági válságot és az adósságválságot leküzdeni, Európa a világ többi része számára egyfajta tanítómesterül szolgál, és itt utalok Bulgáriára, Romániára vagy Olaszországra. Franciaország gazdaságilag szintén nem felkészült. Ön szerint, biztos úr, tehát ezen felsorolt országok nem kormányozhatóak? Kérem, hogy nyilvánosan magyarázza meg ezen 2013-ban tett nyilatkozatát, és azt, hogy miért is nem Ugye itt az európai költségvetés nehézségei ezen négy ország nehézségei miatt is alakultak ki. Ich finde das... Úgy gondolom, hogy a stabilitás jelenleg a tagállamokban aggodalomra ad okot. Kormányváltásokat láttunk, túlság sok, túlságosan sok instabil kormányt látunk, cselekvésben gyenge kormányt látunk, és Bulgária isnak nem sokára lesz cselekvőképes kormánya példának okáért. A strukturális alapok tekintetében a, az átjárhatóságot, illetve a rugalmasságot ki kell használnunk. Az egyszerűsítésre tettünk javaslatot, egy olyan irányelvet, az, hogy ezt hogy lehet megvalósítani. Sokszor a, az eszközök, a pénzeszközök leívásságok esetén nagyon komplexek azok az eszközök, amelyekkel le lehet hívni a pénzeket. Erősíteni kell viszont a tagállamoknak is az, infrastruktúrájukat ahhoz, hogy szakértő segítséggel, akár az unió részéről ezt le tudják hívni. De csak azt tudom mondani egyébként, hogy ezek a strukturális programok még hosszú évekig szükségesek lesznek, hiszen Európa régióinak szükségük van ezekre a programokra. Nekem, mint németnek, az új, az egyesítés után a strukturális programok nélkül az egyesítési folyamat nem lett volna olyan sikeres, mint ahogyan ez nekünk végül is sikerült is. És ugyanez vonatkozik a, az bizonyos uniós országokra, éppen ezért ki, továbbra is támogatni fogom ezeket a struktúrális alapokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jogosan mondta a biztos úr, hogy egy királyi kiváltsága a költségvetés, és utalnék a Lisszaboni szerződésre, hogy a parlament itt nem csak nyert. És ezért kérdezem, hogy ezzel az univerzummal kapcsolatban, amely részben akkor keletkezik, amikor ezeket a forrásokat kiszervezik. A tárgyalásokkal kapcsolatban az FC meghosszabbítható -e, hogy ezt is kérje a bizottság megtárgyalni. Azt tudja, hogy ebben a házban egy olyan még nem elfogadott sárkezményezésű jelentésről vitatkozunk az eurozóna költségvetéséről a szükséges stabilizációja az eurónak, az, anélkül, hogy ki akarnák zárni az, az eurozónán kívüli országokat, hogy milyen feltételekkel tudnak ők ebbe belefolyni, és az a kérdés, hogy ezeknek az MFF tárgyalásoknak milyen szinten képezi el, ha igen, részét. Köszönöm. Válasz. Ahogy azt hallottuk, vannak olyan idők, amikor az embereknek, az emberek gyorsan és pragmatikusan új eszközöket kell találnia. A pénzügyi válság, ahol stagnálás, amely stagnálásban és recesszióban szaszította az országokat, az jó érv arra, hogy az FC miért tette le az asztalra az elnök úr, Juncker elnök úr, és ezt miért kell gyorsan valóságá váltani hogy integrálnunk kell, vannak olyan idők, amikor integrálnunk kell, amikor konszolidálni kell a költségvetési struktúrát, és éppen ezért bízom benne, hogy a következő MFF minden külső projektet és forrás, programot eh, meg kell vizsgálni, hogy integrációra alkalmas-e. Az FC szerintem nagyon jól ki van stafírozva szerintem. Katainen kollégám a parlamentben jelenteni, hogy mely országok, mely programok emelhetők be, és melyeket lehetett volna korábban megvalósítani. Számomra a királyi jog elve átfogó. 26 évig voltam tartományi kép, parlamentnek a tagja, és mindig partner vagyok abban, hogyha egyenlő félként szeretnénk költségvetési kérdésekben a parlamenttel tárgyalni, vagy úgy általában európai szintet érintő kérdésekről. Köszönöm. Eider Gárdia Zabel kap szót. Köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, hogy valamennyien egyetértünk abban, hogy az EBB alapvető partnere az Európai Uniónak. Egyre nagyobb a jelenléte az EBB-nek az európai szakpolitikák végrehajtásában, akár a Juncker terv, kapcsán még több hatáskört kapott ez a bank. Úgy tűnik azonban, hogy a bizottság megpróbálja az igazgatás egy részét visszavenni az EBB-től. Ezért is javasolta, a garancia alap visszavételét, és ugyanez érvényes az Afrika számára kialakított terv kapcsán. Ezt a javaslatot nem fogadták el, most a parlamenttel kell tárgyalni erről az ügyről. Hogyan vélekedik ön erről, Öttinger biztos úr, ezt a szándékot, illetően, hogy az igazgatás egy részét vissza akarjuk venni a garancia alap kapcsán az EBB-től? Küzdeni kell ezért az álláspontért a tanácssal szemben? Válasz. Sok munkatárs az EBB részéről Luxemburgban, és sokan a bizottság főigazgatóságánál sokat ismerek közülük, és a véleményük az, hogy az EBB verhetetlen, amikor banki kompetenciákról van szó amikor gyors értékelésről van szó a beruházások esetében, a számlák esetében, a projektek esetében, infrastruktúrás projektek esetében, és a bizottságnak gazdag tapasztalatai vannak a végrehajtás kapcsán, mert ami a kohéziós alapokat illeti a tagállamokban. Azt hiszem, hogy ez érvényes az EFSZ-re és más feladatokra is. Tehát itt nem arról van szó, hogy vagy, vagy, tehát, hogy vagy mi, vagy az EBB, vagy csak a bizottság, vagy csak az EBB, hanem itt jó partnerségre és egymás kiegészítésére van szükség ez a helyes út. Világos kell, hogy legyen, hogy az EBB nem azt jelenti, hogy nem lehetséges esetükben demokratikus ellenőrzés. A, ugye itt 16 vagy 18 milliárd eurós garanciáról van szó, amely kockázatokkal jár az európai költségvetésen belül, és ezért felelős a Juncker terv. Fontos tehát a parlament előtti átláthatóság és a parlament együttműködése, ugyanakkor az operatív tevékenység és az EBB együttes felelőssége mindenféleképpen gazdagítja az Európai Bizottság munkáját. Elnök, köszönöm, Zigfried Múrjazán kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném a konkrét válaszokat megköszönni a Tiger biztos úrnak. Világos állásponttal kapcsolatban fontos kérdésekről, ugye, mint a saját források és a jövőbeli MFF. Számítunk őre, hogy a társjogalkotóként komolyan vegye a parlamentet, kellő időben is alaposan tájékozson bennünket, hogy mind a két intézmény jól le tudja látni a feladatát. Két kérdésem van. Láttuk az a pénzügyi eszközök fejlődését, úgy beleértve a, az EFSZ-t is, de azt is láttuk, hogy vannak az Unióban olyan országok, amelyeknek ne, nehézséget okoz ezekhez való hozzáférek, mivel kevésbé fejlett a pénzügyi piacuk. A, Például Szofiában a pénzügyi piac kevésbé felett, mint Frankfurtban, teszem azt. És ez egy nagyon fontos befektetési ö, eszköz. Hogyan látja ezt az egyensúlyt, a, az arányt a, az EU támogatás, illetve a pénzügyi eszközök között, illetve hogy az unióból, uniós költségvetésből a 18 életévüket betöltött fiataloknak ö, szeretnénk készületképpen ö, egy unióra, uniós vonatjegyet adni. Ön hogyan látja ezt, és hogyan látja ennek a finanszírozását, hogy az uniós költségből finanszírozzuk ennek a vonatjegynek az árát? Köszönöm szépen. A bizottság, illetve az EVB úgy gondoljuk, úgy látjuk, hogy a, a garanciák lehívása az FC-ből, a tagországi programokban, ezek nagyon pontosan látjuk. Ezt nem úgy lehet elérni, úgy kell elképzelni, hogy fogjuk a locsolókannát, és mindenhol egyforma hatást tudunk elérni, ha locsolunk, hanem bankokon keresztül történik a finanszírozás természetesen nem egyforma szinten ö, tud részt venni ebben minden tagország. Van, aki jobban, van, aki kevésbé. De most nyilván ez itt nem ö, egyformák a feltételek, és ezért jutott arra a döntésre az EBB, hogy a, itt van feladata a tőkepiaci uniónak, hogyha egy ö, egységes piac van, <clears throat> akkor a bankszektor, ugye ahol vannak olyan helyek, ahol konzervatívabb, vagy pedig gyengébb egy bankszektor de képesnek kell lenni arra, hogy megfelelően befektessen, és ezeket a garanciákat le tudja hívni akár az evb től vagy a, a bizottságtól, és adott esetben az a bizottság fele, feladata az adott nemzeti vagy regionális kormány nyal együtt, hogy ezt garantálja, hogy, hogy pályáztasson, hogy, hogy tájékoztasson és támogatást nyújtson. Ami pedig az Interrail jegyet illeti. Ott van az Erasmus, ott van a, a mobilitás, a nagylelk, és azt gondolom, hogy ez pont a fiatalokat célozza meg. Nagyszerűnek találom, hogy a fiataloknak olcsón, vagy ö, ingyenesen tesszük lehetővé azt, hogy, ö, be, hogy láthassanak valamit Európából. Azt gondolom, hogy ez sikeres lesz, el kell gondolkodnunk rajta, de ezt nem az Erasmus rovására ö, szabad nekünk megtenni. Köszönöm a költségvetési szakbizottságbeli kollégáknak a feltett kérdéseket, és köszönöm biztos úr a válaszait. Ezt elmondván most Greszle asszonynak adom át az elnöki tisztséget. Greszle asszony, köszönöm, és gratulálok, szinte pontos volt a landolás, mert ami az időt illeti, itt van a ö, felszólók listája, először a koordinátorok, szarvam a kolléga úr, három perc, tessék. Um. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, Akartam önt kérdezni konkrét megvalósulásáról annak az elvnek, a, a eredmény, eredmény fókuszált költségvetésnek. Ezt ebben állapodtunk meg. De mivel tényleg nem gondolom, hogy ö, erre a kérdésre ö, konkrét választ adott volna, tehát felteszem még egyszer. Mi lesz az első konkrét lépése annak érdekében, hogy ezt a, az eredmény orientált költségvetés megvalósítsa. Másrészt a, az tagállamok, a tagállami hatóságok által feljegyzett adatok pontosságát. Minden évben a számvevőszék rámutat arra, hogy sok hibát már tagállami szinten ki lehetett volna szűrni, ha a bizottság, illetve a tagország felhasználta volna a rendelkezésükre álló információt. Ön mit kíván tenni annak érdekében, hogy ez a helyzet javuljon. Köszönöm szépen. Biztos úr, tessék. Engedje meg csak egy példát az energiaágazatból. Ha Connecting Europe Facility és ezzel a határokon átnyúló infrastruktúra társfinanszírozása a gáz és elektromos vezetékek kapcsán, vagy ezek tárolási kapacitásai az áramhálózatunk szemére fontosak, és ezért az MFF-ben 9,1 milliárd eurót költünk el EU-ként ezen célokra, akkor kezdetben a célt kell meghatároznunk. Például valamennyi tagállam bekapcsolása az európai földgáz és energiapiacba. Annak elkerülése, hogy egy tagállam csak egy harmadik államtól hozom be földgázt diversifikáció az energiaforrások és vezetékek tekintetében végezetül az e, e, földgáz ár csökkentése. Litország, Lit, Lettország, Litvánia, Észtország vagy Lengyelország példája kapcsán kijelenthetem, hogy az én által támogatott is szakpolitika is a források és vezetékek diversifikálása, hogy nagyobb legyen a verseny, hogy a belső piacon ne legyen monopólium. Nos, ez a szakpolitika eredményes volt mert így vége a bolykott kockázatnak, és az árak az európai átlagárhoz közeledtek ezen országokban. Éppen ezért ugye a támogató programok esetében először a célokat kell meghatározni, amit európai szinten el akarunk érni, és azután meg kell mérni, hogyan sikerült ezek elérése, és persze felvetődik az a kérdés, hogy mindez költséghatékony módon történt-e, azaz az európai szintű cselekvés költséghatékonyabb-e, mint a nemzeti szintű az energiaágazatban, a digitális ágazatban mindezt nagyon pontosan meg lehet határozni. És a második kérdés, csak a teljes átláthatóság segít a bizottság részéről az irányelvek egyszerűsítése, tanácskozás, szoros egyeztetés a tagállamokkal, mert sok területen együtt vagyunk felelősek a végrehajtásért. Elnök, Ajala Szender kolléga asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Öttinger úr, két tárcára szeretnék utalni, amelyek felelős ön volt, az energia és a digitális energia. Most a költségvetésért lesz majd ön felelős az EU következő költségvetésével kapcsolatos tárgyalások során is. Csak hat hónappal ezelőtt ön többször nyomatékosította, hogy szankciókat kell alkalmazni Spanyolországgal és Portugáliával szemben és ezen szankciók része volt több milliónyi strukturális alap megvonás ezen országoktól. Mindez a rengeteg erőfeszítés áldozat után, amelyet ezen országok hoztak. A testület mégis úgy döntött a bizottság, hogy nem alkalmazzák ezen szankciókat, ön mégis küzdött ezen szankciókért a német lapok hasábjain. Spanyolként szeretném feltenni önnek a kérdést. Ugye igencsak aggasztott az a reakció, amelyet az ön kijelentései kiváltottak a spanyol polgárok körében. Nos, tehát szeretném megkérdezni, hogy milyen érveket tud velünk megosztani, hogy haso- ugyanígy járna el, hogyha ugyanez a helyzet állna be még egyszer. Válasz, a tagállamok költségvetési politikája kapcsán nagyon kell figyelnünk arra, hogy az Európai Unió, az Euróövezet ne legyen megosztott. Megtapasztalhatjuk, hogy a bizottság az euróövezetben felelős ugye a szabályok betartásáért. Ugyanakkor nagyon erős kritikát kap a bizottság mindkét oldaltól ezért. Ugye Spanyolországból, Portugáliából értek minket, engem kritikák, ugyanakkor hasonlóképpen Németországból, Hollandiából és más országokból más okok kapcsán. A bizottságnak mindent meg kell tennie, hogy elkerülje ezt a megosztottságot. Kérem azonban megértésüket. Ugye a Sixpack, Tupac, Maastricht és más kritériumok betartásáról beszélünk. Kömmel képviselő kritikus kérdést tett fel, hogy vajon minden szabály érvényesül-e. Nos, számos ö, tagállamban nem ez a helyzet. Én respektussal viseltetem az önkérdése iránt is. Tudom, hogy mennyire fontosak a strukturális programok, mint például Portugália, vagy az új tagállamok, vagy Spanyolország, Spanyolország esetében. Igen, tudatában vagyok ezen források fontos szerepének. Tudom, hogy milyen fontos beruházások történtek, és tudom azt is, hogy ezen programok nélkül sok minden nem működik ezen országokban. Biztosíthatom önt, hogy nem a német kormány képviselőjeként ülök a bizottságban, európai biztos vagyok, aki Németországban született, német származású, de európai szintű felelősséggel viseltetem Spanyolországért, de az összes többi tagállamért is, és Németország nincs külön szerepe e tekintetben. Következő hozzászóló Csaneszki kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük az elhangzottakat biztos úrnak. Egy kérdésem van önhöz. Egy nemrégiben a parlament által elrendelt tanulmány a pénzügyi a, a civil szervezetekkel kapcsolatban megvizsgálta a támogatást és a finanszírozást. Számos érintettel megosztottuk ezeket a visszajelzéseket, akik szerettek volna adatokat kapni. Ön mit tervez, hogy javuljon a rendszer, milyen és milyen időkeretben kívánja ezt megtenni nagyjából? Köszönöm szépen. Biztos úr, tessék. Az NGO-k, a civil szervezetek is részei a társadalmunknak részei az elkötelezettségünk céljainak. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és tiszteletre méltó kiegészítői a parlament, a tanács és a bizottság alkotta hármasnak. És épp én mindig is helyi szinten, regionális szinten, nemzeti szinten és európai szinten is nagy, nagy tisztelője vagyok a munkájuknak és elkötelezettségüknek. A támogatások, az, hogy az európai költségvetésből őket támogassuk, ez nekem fontos és helyesnek tartom. És fordítva, minden olyan program, mindegy, hogy hová kerülnek ezek az eszközök és források, minden ilyen pénz esetén ugyanúgy, mint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság kiegészíti a az, állam, az Európai Számvevőszék, illetve az OLAF ellenőrzéseit azért, hogy a visszaéléseket vagy a helytelen felhasználást, vagy uram, bocsát, csalást el lehessen kerülni. E, itt aktívnak kell lennünk, de nem hinném, hogy ez kimondottan a civil szervezetekre van kihelyezve. Ez minden programra vonatkozik, és meglehetősen következetesen szoktuk ezt végig és vinni, senkit sem diszkriminálunk, és teljes tisztelettel adózok az általuk végzett munkának. Köszönöm szépen. Ali kolléga, mondja az elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, a legnagyobb feladat, az uniós források felhasználásával kapcsolatban a lehívás. Itt nagyon nagy az administratív teher, és nem tudják hatékonyan kihasználni a kedvezményezettek, és egyszer, egyszerűsíteni kell, ez nagyon fontos. Nagyon fontos az MFF megvalósításának, hogy milyen prioritásokat szeretne megvalósítani. Nagyon értékeltük az elődjének az elkötelezettségét, és jónak találtuk az együttműködés és az erőfeszítések folytatása. E tekintetben elengedhetetlenül fontos, hogy az Unió megőrizhesse a hitelességét. A befektetési alapok ez megvalósítása pozitív. Az általános vélekedés az, hogy e bizonyos dolgokat újra meg kell gondolnunk. Mi a véleménye néhány nagy multiplikátor hatással bíró program újragondolásáról. Szeretném továbbá felhívni a figyelmét egy olyan problémára, amely szomorosan kapcsolódik az MFF megvalósításához, nevezetesen, hogy a jelen programozási időszakban el tudjanak indulni hiszen 2017-ben a kifizetések előirányzata nagyon alacsony, és így megint az időszak végére fognak ezek csúcsosodni és összetornyosulni és ez megtörténhet különös tekintettel az előttünk álló Brexitre. Biztos úr, tessék öné a szó. Válasz. Minden támogatási program esetében minden szinten meg kell találni az egyes súlyt, az egyszerűsítés, a bürokrácia mentesítés és az egyszerű benyújtási lehetőség között, és a között, hogy rossz használják, rosszul használják fel a forrásokat, hogy ne legyen hatékony a felhasználás. E, ezt a kettőt össze kell valahogy hozni, főleg uniós szinten. Ez nem egyszerű sem helyszinten a támogatási programok esetén, e, például az ifjúsági foglalkoztatási programok kapcsán láttam én ezt, de uniós szinten ez még összetettebb kérdés, hiszen 28 kultúránk van, e, közigazgatás tekintetében, végrehajtás tekintetében, illetve az elszámolás tekintetében. Nézze, a hazámban korábban mindig azt hallottam a gazdálkodóktól, hogy, a, hogy olyan nagyon bonyolult az agrár támogatás lehívása. Én csak egy istálót szeretnék építeni, adni, venni szeretnék, de hát ez olyan bonyolult. Ezt megértem, de fordítva nézve, hogyha itt van az a sok különböző agrárprogram, itt van a greening, amivel az extenzivitást, illetve a, a zöldítést támogatjuk, ettől nem lesz egyszerűbb. Tehát azzal, hogy prioritásokat beemelünk ugye egyik oldalról szeretnék egyszerűbben dolgozni, ugye a tapasztalatok az előre felőre haladása során látjuk azt, hogy az egyszerűsítés jó dolog, de látjuk azt, hogy egy bizonyos szintű adminisztráció igenis el, szükséges, mert az adófizetők elvárják, hogy a pénzüket korrupciómentesen, hatékonyan és észszerűen költsük el. Elnök, köz, következő hozzászóló Denis Dió kolléga. Köszönöm. Az egyik kérdésünk a lobbistákhoz fűződő kapcsolatára vonatkozott. Ön azt mondotta, hogy 2016. decemberre óta 236 találkozón vett részt, és ebből helyét nagy ipari lobbistákkal zajlott, mások NGO-kkal, szakszervezet, környezetvédelmi képviselőkkel. Tehát ez az összes 10%-át teszi ki, az összes találkozó 10%-át. Másrésztről ön azt mondja, hogy az NGO-k kevésbé kérték az önnel való találkozást. Ugyanakkor vannak más nagy csoportok, amelyeket ezen, képviselők kép, ezen lobbisták képviselnek, az sokkal inkább azokra irányult az ön figyelme, mint az NGO-kra. Ön esetleg nem akarta felvenni előtt esetben a kapcsolatot a nem kormány szintű lobbistákkal, és esetleg, esetleg lehetséges lenne-e erőteljesebb kapcsolatfelvétel a nem kormányzati szervek irányában. Köszönöm, elnök, ö, biztos úr! Az elmúlt hét év során sok szervezettel, polgári társadalmi szervezetekkel, NGO-kkal, fogyasztóvédelmi szervezetekkel, európai és nemzeti regionális szinten megbeszéléseket folytattam. Azt hiszem, hogy finanszírozásukkal stabil alapon láthatom, ugyanis ez a finanszírozáson nem volt a megbeszélésünk tárgya. Például a digitális gazdasággal kapcsolatos feladatokat illetően nem tudom ugyan bizonyítani, de több ezer kérelem érkezik kis vállalkozóktól, szakszervezettől, ipari vállalatoktól, nemzeti szinten például. nézd egyes tagállamokban nem az ipar, hanem a középvállalatok súlypontja a gazdaság digitalizációja. 30-40 találkozón is vagyok akár, csak azért, hogy a középvállalkozók és képviselőik számára beszéljek a digitális forradalomról. Ugyanis megéljük ezt a forradalmat, nagyon kell erre figyelnünk, Európa az USA és az ázsiai országok közé van szorítva e tekintetben, és itt nem csupán az iparról van szó, hanem a munkahelyekről mindenek előtt a fiatalok számára, a vállalkozók számára, a következő nemzedék számára. Itt Persze a bizottság évente 1%-kal csökkenti a munkahelyek számát, a munkahelyeket a beruházók teremtik, a jó képzés és az infrastruktúra. És ehhez szükségem van az iparra, a kis és nagyvállalatokra minden országban. Kérem gondolják meg, én a gazdaság képviselővel folytatok megbeszéléseket a versenyképességről, a munkahelyek áttelepüléséről, a beruházások erősítéséről Európában. Ez nem csupán az európaiak számára ö, érvényes, az Intel-el, a Cisco-val, a QLV-jel is folytattam megbeszéléseket. Fontos, hogy a belső piac vonzereje megmaradjon az európaiak és az azon kívüli vállalatok számára. Egy szociáldemokrata, egy liberális, egy zöld ugyanígy jár el, Németországban nagyon sok zöld van, fontos a gazdaságról beszélni, hogy Európa vonzerejét termelői helyként megőrizzük. Elnök, köszönöm. Jávor kolléga következik. Thank you, Chair. Dear Commissioner, since... Köszönöm szépen. Sokkal többször találkozott a német telekommal, mint a portfóliójában bárki korábban. Önnek van a leg ékesebb lobbista története, történelme, de világosan látszik ezzel a kis magárepülős baleset, ugye ez a kis botrány, hogy amit, amit nem kérnek, nem terveznek, az nem számít találkozónak. Itt én azt mondanám, hogy az ön személyes múltja messze nem garantálja azt, hogy be tudja tartani az ígéretét, hiszen az átláthatóság az európai polgároknak az uniós intézményekbe vetett hitét jelenti. És mit kíván tenni azért, hogy a lukakat betömje, a jogi kiskapukat bezárja? Ezeket ön nagyon jól ismeri hiszen az egyik, hogyha az egyik fél nem kéri, akkor az nem is találkozó nem számít annak, és hogyan kívánja biztosítani, hogy az ilyen e, e, helytelen eljárást az felügyelete alatt igenis szankcionálni fogják. Köszönöm. Biztos úr, tessék. Tisztelt képviselő úr, ami az én előéletemet illeti, kérem szépen, hogyha megkérdezik a kollégáimat, egészen 84 óta ismer, ismeri a gyengeségeimet, az erősségeimet, de biztos, hogy előítéletmentes sen el tudja mondani, hogy milyen a szakmai munkám, szakmai előéletem, együtt dolgoztunk a tartományi parlamentben, és tud rólam referálni. Másodszorban hozzám tartozott a digitális infrastruktúra is, ehhez tartozott a szélessávú internet, illetve a, a távközlés, illetve telekommunikáció. Ez egy hatalmas nagy piac, a digitális infrastruktúra nem igazán jó még Európában. Ahhoz, hogy gigabájtban mérhető társadalom le- lehessünk, ahhoz nekem kell a telekom az európai szereplőkkel, nemzeti szereplőkkel, regionális szereplőkkel és a helyi szereplőkkel is ugyanúgy kell találkoznom. Már meglévőkkel és az újakkal is. Éppen ezért a távközlési szektorban sokkal több tárgyalást folytattam, hiszen ez kellett a munkámhoz, a, a tárgyalásokhoz a trialógusban és a Telekom csomag ban, ugye, amit tavaly be tudtunk nyújtani, és sokkal több. De ezt a munkát nem lehet a szektor nélkül elvégezni. Itt szükség van a, szektor, a szektor szakértelmére, és én így értelmezem a munkámat. A, a gazdaság digitalizálását és milliárdnyi befektetését, 500 milliárd eurós befektetés van szükség az üvegszálas technológiába. Ezt nem lehet a, az ágazattal szemben ellenére nélkülük megtenni. És, és éppen ezért a különböző vállalkozásokkal kapcsolatos ö, kapcsolat nagyon fontos. És én így tekintek a munkámra, mint biztosként, aki felelős a digitális társadalomért és a digitális gazdaságért. Azt gondolom, hogy itt kicsit gond van a, beszél, a hozzászólási időkkel. Ö, a következő hozzászóló az FDD részéről nincs jelen, úgy látom, és úgy látom, hogy senki nem akarja helyét átvenni, úgyhogy Stehovszki kolléga következik. Má... Köszönöm. Remélem, hogy egy másik hangnemben szólhatok. Szeretném tudni, hogy az európai intézmények auditját hogyan kell kialakítani. Az európai intézményeket ugyanis nem lehet kizárni a tanácskozásokból, ez irritálja a polgárokat. A polgárok azt mondják ugyanis, hogy nézzétek csak az európai intézményeket, ezek teljes mértékben átláthatatlanok. Ön azt is elmondotta, hogy szeretne javulást elérni ezen a területen, fel akar aktívan lépni ezen a területen. És még röviden egy kiegészítő kérdés, amiről már az előttem szóló is beszélt. Az év végéig ki kell alakítani az új többéves pénzügyi keretet. Itt vannak olyan területek, mint például az új technológiák és a belső biztonság, melyek fontos szerepet fognak játszani. Biztos úr? Nos, ez nem is kérdés, képviselő úr. A demokratikus társadalomban minden mandátum viselőnek közel kell lenni a polgárokhoz. Teljesen mindegy, hogy a parlamentről, tanácsról, vagy miniszterekről beszélünk, vagy akár a bizottsághoz, az, hogy elfogadott egy adott személy a polgárok körében, ha ez nem történik meg, nem tud stabilan dolgozni. A demokrácia az elfogadottságra épül, teljesen mindegy, hogy milyen demokratikus oldalról beszélünk. És e tekintetben még sok javítani valunk van. A bizottság azt vizsgálja, hogy hogyan lehetne ezt megtenni a kommunikáció révén, a médiában, a szociális média területén, a napi sajtókonferenciákon, vagy a ö, nemzeti parlamentekben, a munkánk bemutatása révén akár, és a többi. De elmondhatom önnek, hogy úgy vélem, hogy az, hogy önök elmennek a választókörzetükben, vagy akár a biztosok is ellátogatnak a helyszínekre, ö, bizonyosan ö, nem szabad minket rosszabbnak feltüntetni, mint amilyenek vagyunk. És az átláthatóság EU szinten nagyobb, mint más szinteken. Egyetlen tagállami miniszter sem működik olyan átláthatóan, mint ahogyan mi. Van itt egy probléma. Ö, lakos, egy lakosra első ö, képviselőként elég a rossz az arányszámunk. Fontos azonban, hogy partnereink legyenek a nemzeti miniszterek, a polgármesterek és mások az EU-s szintű munkát kell, hogy reklámozzák, ezért kell, hogy sikra szálljanak. Az MFF kapcsán elmondhatom, hogy milyen meg vagyok győződve arról, hogy a kutatási ágazat, az innovációs ágazat egy hozzáadott értéket jelent európai szinten, és a következő évtizedben nem szabad ezek forrásait csökkenteni, sőt növelni kell azokat. Elnök a következő Gájer úr a felszólók listáján. Köszönöm szépen. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban sokat gondolkoztunk arról, hogy az uniós költségvetés megvalósítása során hogyan lehet a hibákat csökkenteni? Ez olyan kérdés, amit nem is kell tovább ragoznom, hiszen a, az európai politika legitimációja, illetve az uniók, uniós intézmények legitimációjában ez döntő fontosságot játszik, és itt ez táma, táplálja az euroszkepticizmus és Európa ellenességet, amivel itt házban is találkoztatunk. És ez itt mindig azzal, abból az egyenlőségből adódik, hogy ahol hiba van, az biztos csalás volt, és így tovább. És közösen kell elgondolkoznunk az arról, hogy ezt a hiba arányt hogyan lehet csökkenteni. Vannak olyan területek a például a területfejlesztésben, regionális politikában, ahol eh, hírhetten magasak ezek a hibarányok. A szemvevőszék jelentése minden évben aláhúzza ezt, hiszen a tagállamok által rendelkezésre bocsátott információt nem tudják felhasználni, és ez komoly gondot okoz. Az én kérdésem, hogy mit tervez annak érdekében, hogy ez megváltozom. Biztos úr, tessék. Válasz. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság munkáját néhány az elmúlt hetekben és korábban is ö, kapcsolatban sok alaposan tájékozottam. És arra kérem, hogy ezt a munkát így folytassák, ahogy eddig először is. Másodszor a hibarány már jól alakul, jó irányba indult el. Ez jelenleg 2,4 és ez már jó. Az eszközök behajtása mellett is, ugye van egy hiba, nem mindegy, hogy vagy csalásról beszélünk, vagy korrupcióról beszélünk. Hibák előfordulnak. Ez emberi dolog. Viszont a hibák kiavítása és a hiba arány további csökkentése 2% alá, vagy még, a, még kisebbre, ez egy következő lépés lesz. Tehát itt az a lényeg, hogy a számvevőszékkel folytatott együttműködést tovább folytassuk, Ebben elkötelezett vagyok, beszéltem is az új elnökkel, hogy kiegészítsük a hibarány csökkentésére vonatkozó politikát, illetve a teljesítményt, azt, hogy elfogadjuk ezeket, elfogadtassuk az emberekkel ezt a, a politikát, és Georgiával kollégával mindent meg fogok tenni, hogy az állami főügyész, ezek, az, e, ezek a források el is jussanak a polgárokhoz, és ebben kívánunk előre haladást elérni. Meglátásom szerint e, ez az arány még magasabb az agrárszektorban, mint a strukturális alapoknál. Csenecki kolléga visszaadta a hozzászólási jogát, úgyhogy most át is adom a szót a következő hozzászólónak. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, először is boldog új évet kívánok. Látom azt, hogy kollégáim, már jó, jó néhány kollégám jó hangulatban kezdték, hiszen viccelnek, hiszen megköszönik önnek a konkrét válaszolok, de komolyan mondom, én nem nagyon hallottam konkrét választ, tehát kénytelen vagyok visszatérni néhány kérdésre, amelyre nem válaszolt. A, egy dolog, ami a szívünkhöz nagyon közel áll. Ön azt mondta az írásos válaszában, hogy erősen támogatja e, a, az eredményorientált költségventést, és hogy pozit, amely pozitív hatása van a költségvetés és a szereplőkre. De itt két fontos elem hiányzik számomra. Az egyik a kontinuitás, a másik pedig a vezetés miután megígérték, megígérte, hogy ez lesz a vezérfonal, a vezérelv, akkor hol van ez a, ez a vezetőség, aki, a, vagy, vagy várunk valakire? Hol lesz a folyamatosság, a kontinuitás, hogy lehet ezt biztosítani, milyen konkrét lépéseket tesz? És egy másik kérdés, amire megint nem, csak szerintem nem kaptunk választ, amikor a kollégám a privát ö, repülőgépet emlegette, én egy konkrét javaslatot szerettem volna látni azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet magárepülőket használni, és azt gondolom, hogy most én nem vicceltem, hanem konkrét választ várok a kérdésemre. Köszönöm szépen. A második ponttal kapcsolatosan átfogó indoklást adtam, és írásban is megválaszoltam a kérdést. Ami az első kérdést illeti a költségvetés, amely az eredményekhez kapcsolódik. Nézzük meg az energiaágazat példáját. Hogyha tudjuk, hogy a földgáz ágazatban egyes tagállamok problémákkal küzdenek, monopóliumok vannak, vagy ö, kimarad a szállítás vannak az új tagállamok, vagy a balti államok, ezeket említettem. Ö, Ugye itt megfogalmazhatjuk, hogy az ér, eredmény az kell, hogy legyen, hogy több ö, szolgáltató legyen, több vezeték, több ö, tároló kapacitás. És ehhez egy tagállamnak, mint Litvánia, Finnország, Észtország, Lettország finanszírozási segítségre van szükség az EU-tól. Másodszorban elmondhatjuk, hogy a cél az kell, hogy legyen, hogy az energiaellátás biztonságát növeljük. Harmadsorban a földgáz árakat pedig az európai árhoz kell közelíteni. Egy interkonnektor építése után, egy földgázvezeték építése után, vagy egy LNG terminál után, vagy tárolókapacitás kialakítása után ezt a célt nagyon jól mérni tudjuk. A földgáz ár közelített az európai árhoz? Van több szolgáltató? Van-e több forrás és több vezeték? Igen vagy nem? és így lehet értékelni, hogy az adott projekt eredményes volt vagy sem. Ami pedig a vezetést illeti, itt a költségvetési biztos mellett minden egyes szak biztos felelős a saját ágazatában, a KKV támogatás, a kultúra támogatás, az infrastruktúra támogatás, a foglalkoztatás, fejlesztés és a többi területén végezetül. Önök az ellenőrei mindennek. És igencsak el tudom képzelni, hogy a költségvetési tanácskozások során célokat fogalmazunk meg, de ezek nem lehetnek csupán a bizottság céljai. Ez lehet a lábjegyzetben az adott költségvetési program megindoklása is, hogy a parlament támogatja az adott forrásokat, azt várva, hogy két-három-négy év alatt elérjük az adott célt. És így eh, együtt vállalhatjuk a vezető szerepet, és együtt mérhetjük az adott cél elérését. Azt hiszem, Georgieva asszony elgondolása csak a kezdet, kezdetén áll, és az MFF-fel ezt mélységesen meg lehet változtatni. Elnök, Esvar kolléga jön az ECIA részéről. Uh, Commissioner. Biztos úr, azt látjuk, hogy erősödik a rendszerellenes, illetve hatóságellenes szavazás. Túl sok európai látja, túl távolnak, bürokratikusnak az Európai Uniót és nem látják, hogy értük dolgozna, és úgy néz ki, hogy az, U, az Európai Unió ellenes szavazók hangosabbak biztosként befolyással lehetne, nagy befolyással arra, hogy ezekkel az, ezeket az embereket hogy lehetne újra megszorítani. Milyen elképzelései vannak arra, hogy ezt megvalósítsa? Köszönöm. Biztos úr, tessék. Uh, nem csak a költségvetésben és a finanszírozási politikában vannak feladataink Szeretném leszögezni, hogy van sok olyan projekt, ahol az európai, amit európai szinten költséghatékonyabban lehet ö, megtenni. A kutatási ágazatban például a kokáért egy olyan programot ö, készítettem elő, amely nagy teljesítményű ö, számítógépekkel foglalkozik. A, a tíz legteljesítőképesebb ö, céget tudjuk ide vonzani, ö, de legalább egyet ö, Európába de nem akarnak 28 szuperkomputert létrehozni, létrehozni, hanem kettő vagy három számukra elérhető kutatási intézményben ezeket létrehozni. És ez célszerű, hogy ehhez európai szintű eszközt adjuk, társfinanszírozással a tagállamok részéről, és ezt a szuper számítógépet egész Európa számára rendelkezésre álljon. És e, így érünk el költséghatékonyságot. És ez a különböző területeken is meg lehet mutatni, az alap elgondolása a szubszidításnak számára nagyon fontos, és elkötelezetten dolgozok emellett. Vannak dolgok, amiket uniós szinten lehet hatékonyan megcsinálni. Le, legyen ez akár hatékonyság, legyen szolidar, szolidaritás, az életminőség javítása, de elkötelezem magamat amellett, hogy minden kiadott euró mellett meg fogjuk tudni indokolni a, az adófizetők és a tagállamok számára, hogy miért célszerű azt az adott eurót nem nemzeti vagy regionális szinten, hanem bizony uniós szinten elkölteni. Schmidt kolléga, tessék. Köszönöm szépen, biztos úr. Válaszában jövőbeli tervekről beszélt a fejlesztési alapa kapcsolatban, említette, hogy a következő MMF kidolgozásakor 2020 utáni időszakra is ezzel foglalkozni fognak. A kérdésem az, hogy nem lenne célra vezetőbb, hogyha már most intenzívebben tárgyalnánk erről, és a lehető leghamarabb tudnánk az eszköz rugalmas felhalmozásáról dönteni. Nem lenne célszerű és hatékonyabb ugye a Brexit fényében a kieső bevételek tekintetében, hogy ezeket a, a úgymond parkoltatott pénzek esetében nem lehetne hamarabb ezekhez hozzányúlni, illetve a rugalmasság jegyében nem lehetne szorosabban együtt dolgozni az, e, az Európai Parlamenttel, hogy az Európai Fejlesztési Alapot intézményközi szinten jobban, a lehető legjobban lehessen koordinálni. Köszönöm. Wir haben ja gemeinsam együtt a rugalmasság ügyében, mégpedig a fejezetek és programok közötti rugalmasság, illetve a költségvetési évek közötti rugalmasság tekintetében az elmúlt hónapokban illetve a jelenleg MFF keretei között nagyon sokat elértünk, ezt folytatni kell, és teljes mértékben ki kell meríteni ezt a rugalmasságot. A rugalmasságnak mindig van határa, a költségvetés világossága és igazságossága ez a határ mondhatnánk, hogy itt van 140 milliárd bevétel, és akkor ezt rugalmasan lehet naponta az igények szerint felhasználni. Mindig a költségvetési világosság és a rugalmasság igényei között kell egy megfelelő egyensúlyt létrehozni. Azt hiszem, hogy e tekintetben jó úton járunk. És ami pedig az Európai Fejlesztési Alap kérdését illeti, majdnem 60 éves hagyományra tekint ez vissza, és jelentősége most nagyobb, mint valaha. Mert a szomszédsági politika, a fejlesztési segélypolitika, a perspektívek képzés, biztonság finanszírozása olyan országainkban, ahol a menekültek, ahova a menekültek érkeznek. Nos, ezen igények nem csökkennek, hanem éppen nőnek. Így a félidős felülvizsgálati folyamatban és a következő MFF kapcsán pontosan meg kell vizsgálni, hogy ezt közelebb lehet -e hozni az európai költségvetéshez, az európai fejlesztési alapot, vagy akár beépíteni abba. Ha ezen források inkább legyenek a költségvetésen kívül, mint hogy ne legyenek ilyen források. Pontosan meg kell vizsgálni, hogy milyen érvekkel lehet a tagállamokat meggyőzni. Ehhez szükségünk van a tanácsra, és a nemzeti parlamentekben is fel kell vetni ezt a témát, az ő pénzükre is szükségünk van ugyanis. Szívesen visszatérek erre a témára. A Brexit egy kiegészítő rendkívüli esemény, ezt is pontosan kell látnunk. Ugyanakkor az a véleményem, hogy a fejlesztési segély európai feladattá vált, és ezért az európai költségvetésben kell ezt rögzíteni. Elnök Pirinszki kolléga következik. Köszönöm. Biztos úr, Juncker elnök úr 2014. januári küldetés lefektető levele fényében ön készíti elő az MFF félidős felülvizsgálatát, illetve a 2020 után időszakra való felkészülést, illetve a rendszer szintű hiányosságok kezelését is a, a, az uniós költségvetés tekintetében. A legfontosabb hiányosság, felismeri-e, hogy a legfontosabb hiányosság a források hiányossága, a szűkössége, és a 2016. júliusi parlamenti állásfoglalást figyelembe veszi, amely aláhúzza, hogy ezek a plafonok az MFF-ben túlságosan alacsonynak bizonyultak, és az elmúlt két évben a határait feszegeti az MFF. Már csak azért is, mert ugyanebben a Juncker féle levélben Juncker elnök úr kihangsúlyozta, hogy egy olyan unióban élünk, ahol van egy 29. állam is, és ez pedig az, a, az állástalanoknak a, a tömeges sokak közül fiatalok, akik, akik az úgymond 29. államot jelentik, és azt kérdezem, hogy ennek fényében nem ért egyet allal, e, azzal, hogy egy milliárd a, a fiatalok munkanélküliségének kezelésére az elégtelen, és ha nem ért egyet ezzel, akkor miért nem? Ön azt mondta, hogy a tanácsra vár. Aztán a Lewandowski kolléga kérdésére azt mondta, hogy a Monti jelentés, hát ez egy jelentés, de nem kötelező jellegű. Ezek teljesen inadekvát válaszok abból a szempontból, hogy elkötelezze, elkötelezte magát a, amellett, hogy vezetni fog, vezetőként fog eljárni. De hogyha ezek a szabályok nem adnak eredményeket, akkor ezeket újra kell írni gyakorlatilag, amit eddig hallottunk, az szerint, ön szerint minden rendben van, minden megy a maga útján, mert pedig ez nekünk nem elég jó, biztos úr. Nos, a bizottság a jogakodási javaslataival a felülvizsgálati eljárás során megtette a maga feladatait tavaly ősszel. Ami a tanácsot illeti, az olasz kormányt meg kell nézni, meg kell győzni, hogy tudjon dönteni a tanács. És akkor jönnek önnek a képbe, és a tárgyalásoknak le, le kell zajlani a tanács és a parlament között, ahol én ö, tanácsadóként tudom segíteni a, a munkát. Meg fogok tenni mindent azért, hogy erősítsük a rugalmasságot, hogy 2014-es állapotokat a kifizetések területén el tudjuk megint kerülni és hogy ledolgozzuk a még nyitott ö, számlákat. Azt gondolom, hogy amíg csak élek, a parlament, amely jó érvekkel ö, több bevételt szeretne, több kiadással, mindig is itt lesz ez a, az az ellentét. Én azt gondolom, hogy én itt állok középen, és azt gondolom, hogy a következő MMF jó alkalom arra, hogy erre megoldást tudjunk találni, és a fiatalok munkanélküliségére is választ fog adni. Ehhez pénz kell, amivel be tudjuk őket segíteni a munkaerőpiacra, és éppen ezért még sokáig szükséges lesz ez a program, azért, hogy kellő erőforrásokat biztosítsunk, és ezt támogatást fog majd élvezni a parlament részéről is. Helyz kolléga úr! Köszönöm szépen, biztos úr, elnök asszony. Én azt látom, hogy vannak al- alapvető hiányosságok a strukturális alapok tekintetében a tagállamok köz- adminisztrációjában és ellenőrzésében, még akár csalás tekintetében. Tudom, hogy rámutatott a, a hibarány és a csalás közti különbségre, de ezzel foglalkoznunk kell, hiszen itt itt olyan euró beszélünk, amelyeket az adófizetők zsebéből húztak ki. Ezek a szabálytalanságok évekbe telnek, mire lehet velük valamit kezdeni. Van új ötlete arra, hogy ezt kicsit fel lehessen gyorsítani? Két kérdésem van önhöz, biztos úr. Mit fog tenni biztosként, hogy elérje, hogy a tagországok irányítási és ellenőrzési rendszere megfelelő legyen, és szigorúbb ö, szankciókat megfontolnak-e a strukturális alapok felhasználása, felhasználása esetében, és ön szerint hasznos lenne a régi tagállamok ö, számára, akik ö, sikeresen kijöttek ö, korábbi ö, válságokból és tapasztalatokra szedtek le, hogy elősegítsük egy intenzívebb párbeszédet, akik már beletanultak ebbe a rendszerbe, és a saját javukra tudták felhasználni ezeket a forrásokat, és erősítették a gazdasági pozíciót. Ez nem csak a, a bizottságnak a dolga, hanem a tagállamok számára is fontos ennek a párbeszédnek az erősítése. Tessék, biztos úr, válaszoljon. Ich bin... Nos, ezen jelentéssel, amely ebben az évben elkészül, ezzel együtt érdekem az alap A második dolgot illetően az EPO-val az Európai Államügyészségre vonatkozó javaslat, mert itt van előttünk, és jó esélyt látok arra, hogy a tanács nem fogja ezt blokkolni. A HIA kompetencia kérdése nyitott, együtt dolgozunk érte, de látok esélyt arra, hogy ebben az évben elérjük az egyhangúságot. Ugye itt a Dánia, Juki és Olaf kérdését még kiegészítőre kell szabályoznunk. A régi és új tagállamok szembenállását illetően azt hiszem, hogy minden egyes tagállam profitál az európai programokból. Egyeseknek több pénzre van szükségük, másokra, mások viszont a belső piacot akarják. Érdekünk az, hogy a régiók hosszasan nem maradjanak gyengék. Az én hazám egy példa erre. A strukturális programok ból Lengyelországba ö, jutó forrásokból nagyon sok pénz ö, megy a ö, gépiparra, a teherautóiparra, a személyautóiparra, a mérnöki tudományokra Németországban. Éppen ezért én eleve utasítom a kedvezményezett és nettó befizető fogalmakat. Ezek ö, nagyon rövid, szüklátó körülök, valamennyien kedvezményezettek vagyunk, vagyunk. A gyenge régiók pedig lassan felzárkoznak ezen forrásoknak köszönhetően az erősekhez. Geyer kolléga mondja az elnök. Először is uh, dicsérném önt uh, a uh, nettó befizető fogalmával nem tudtam mit kezdeni. Azt hittem, hogy én vagyok az egyedüli Németországban, most már ketten vagyunk. Uh, Nos, ezt az értékelését ki kellene terjeszteni, és Németország valamennyi ö, ö, körében, a médiában közvéleményben egyfajta kulturális forradalmat váltana ez ki. Nos, azt hiszem, hogy nincs olyan látogatócsoport vagy polgár, akivel beszélt Németországban vagy akár itt, akik a lobbizmus területén fontos szerepet játszanának. Ha tehát az Európai Parlament ragaszkodik ahhoz, hogy világos legyen, ki kivel folytat megbeszélést, akkor ezt nem azért tesszük, hogy sorokba szorítsuk a biztost. A lobbizmus fogalmát pozitívan értékelve, szociáldemokrataként mindig nyitott ajtóval várom a szakszervezeti lobbistákat, a szociális szervezetek, egyőszervezetét, az egyházakat, ők is egyfajta lobbisták. De a közvélemény ezt úgy értékeli, hogy a lobbizmus egy felismerhetetlen befolyással él a jogalkotásra. És azt hiszem, hogy az átláthatóság a legjobb útja az emberekben élő bizalmatlanság leépítésének, ez azt jelenti, hogy nyilvánossá kell tenni ki, kivel milyen megbeszélést folytat. Ez a kérdésem, hogy egyetérte ezzel az elképzeléssel, és a második kérdésem egyetérte azzal, hogy a befolyásolás nem csupán találkozók révén zajlik, amelyek ö, találkozónak vannak minősítve. Ugye itt önnek szemére vetettek egy esetet, és azt olvastam, hogy ez valójában nem is volt találkozó a lobby regiszter értelmében. Hát ez egy elég ö, gyenge érv. Ezt a pontatlanságot tehát le kell küzdeni, és nagyobb átláthatóságra van szükség, azt illetően, hogy ki kivel milyen megbeszélést folytat, hogy ezeket a tisztázatlan helyzeteket le lehessen küzdeni. Biztos úr, ami az ön első kérdését illeti, korlátlan igen a válaszom, a második kérdést illetően kész vagyok arra, hogy önnel együtt megvizsgálom azt a kérdést, hogy az átláthatósági regiszterbe való bejegyzési kötelezettséget hogyan lehet pontosan definiálni. Ugye ez nemzeti kormányok feladata is. Düsseldorfban senki nem gondol erre. Aztán itt vannak ugye a szürke zónák és a pontatlanságok, és én hajlandó vagyok arra, hogy javaslatokkal megszüntessem ezeket, de ez nem egy könnyű dolog, csak egy példa. Egy evangélikus püspökkel évek óta barátságban vagyok, de nincsenek megbeszélések, vagy születésnap, vagy egy mise, amikor ne beszélnénk például a Lisszaboni szerződésről, arról, hogy ott a kereszténység meg is megemlítésre kerül-e vagy sem. Ez most lobbizmus, lobbizás az ő részéről? Hát itt ez egy nehéz kérdés. Az, hogy valakivel például találkozom a repülőtéren, szívesen olvasok ott újságokat, hogy senki ne szólítson meg, de hogyha mégis láthatóvá válok, akkor a polgárok oda jönnek hozzám, akik felismernek, és ugye beszélnek a saját problémáikról. Tehát hol is kezdődik a lobbizás? Van itt egy szürke zóna, és én kész vagyok arra, hogy az ön frakciójával, vagy bármiféle testülettel, szakbizottsággal, konkrétan beszélni itt a megélt tapasztalatok alapján, és javaslatokat alkotni a tekintetben. Költségvetés ellenőrzési szakbizottság szívesen visszatér erre, mert régóta dolgozunk ezen a témán, mondja az elnök. Jó magam is szerepelek a hozzászólók listáján. Ugye itt az ö, a csalás leküzdéssel kapcsolatban szólnék, nem értjük, hogy Ugye itt a tevékenységét az Olafnak nem lehet világosan nyomon követni, itt az adatok állandóan változnak, és nehéz az Olaf hatékonyságát világosan mérni, és az évek óta gondot jelent számomra, számunkra. Hogyan fogja megszervezni a kabinetjét, hogy ezt a hivatalt nyomon kövesse, ezt a kérdést kezelje, és az Olaf értékelése egy magas hadszemjegyű összeg révén, ugye itt megbíztak egy intézetet, ezen értékelés eredménye és alapja jó lenne, ha mi rendelkezésünkre is bocsájtódnék. Köszönöm, öné a szó. A második kérdésre válaszolva, nem tudok jogi okát annak, amit ne tudnék a parlament elé tárni. Tehát, hogyha nincs sürgető, ez nem kifogás. Hogyha én nem látok semmi sürgető okot, hogy az a bizottság, jó magam is a kollégáim között, a szakértőim között egy ö, fontos kiemelt téma van, a, ez pedig a csalás elleni küzdelem. És alapvetően itt nincs semmiféle más olyan szakértői csoport, aki ezzel foglalkozna, és ebben a jelentésben, amit én ma, vagyis ebben az évben be fogok gyűjteni, és akik a további következő lépéseket a szakmai függetlenség jegyében, a felelősségem keretében megtegyem egy belátható időn belül ö, meg fogom nevezni ezt a szemét, és ö, össze fogok hozni egy találkozót. Köszönöm szépen, Ayala kolléga következik zárásul. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ötinger úr, azt mondta az imént, hogy a költségvetési tárgyalásokban a parlament többet kér, a tanács kevesebbet adna, és akkor a, a bizottság itt a kettő között áll, és a szemvőszék sokszor azt mondja, hogy sokszor az a gond, hogy a politikák nagyon ambiciózusak, de nincs rá megfelelő pénz ezekre a programokra. Ez az első hiba, ezt ő nagyon jól tudja, hiszen ön nem csak most lett része a, a bizottságnak, tehát nem csak nem csak a tagállamok szeretnének sokkal ambiciózósabb programokat látni, például védelem és biztonság tekintetében, a menekültekkel kapcsolatban, hanem az unión kívül is. Éppen ezért amit kéne tenni a bizottságnak, hiszen náluk van a kezdeményezés joga, ha ön lesz az új költségvetési felelősség biztos, akkor egy ö, ö, nagyobb költségvetést kellene forszíroznia, hiszen megfelelő pénzügyi források nélkül egyszerűen nem fogjuk tudni végrehajtani a programokat és megvalósítani a lefektetett politikákat. Ö, tehát akkor nem lesz menekült politika, nem lesz biztonsági politika, hiszen honnan, honnan vesszük el a foglalkoztatástól, a kutatástól, vagy a mezőgazdaságtól, tehát ö, ezt látnia kell, hogy ha ön tényleg költségvetési biztos, ügyekért felelős biztos lesz, akkor, akkor harcolnia kell. Persze a parlament is fog ebben segíteni, és több forrást szeretnék látni, de a bizottságnak is több forrást kell kérnie e, első sorban. Hiszen látjuk, mi történik a tanácsban. A populisták ott vannak, és ők pontosan ennek az ellenkezőjét szeretnék látni. Tehát azt gondolom, hogy ön az első, akinek több forrást kell követelnie. Az, hogy ez honnan lesz, ugye a Monti jelentés tartalmaz erre utalást, de több forrásra van szükségünk. Nos, azt gondolom, hogy ez, ehhez nem hiányzik a harci szellem belőlünk. De a kör négyszögesítését sajnos itt a bizottságban nem tudjuk elintézni. Az előző MFF esetén sem sikerült otthon, a hazámban vannak ö, olyan kezdeményezések, hogy több pénzt biztosítsunk a régióknak. Aztán a szakminiszterek, kultuszminiszter, agrárminiszter, ö, stb. És a megnövekezett ö, ö, elvárások 150%-át képezték annak, amit a végén kaptunk éppen, ezért ö, a tagországok koherens egyetértésre kell jutniuk a költségvetéssel kapcsolatos elvárásaikkal, követeléseikkel kapcsolatban. Tehát vannak olyan országok, ahol ezt restriktíven, restriktíven tekintik, és azt szerint ítélnek meg az év végén, hogy megfeleltem-e az elvárásuknak, hogy egy, egyértelműen és világosan eleget tudtam-e tenni ennek az elvárásnak. Köszönöm szépen a jogi bizottság nevében. Egy, ö, ö, sz, minét, szó, egy perces hozzászólás. Nos, köszönöm szépen. A jogi bizottság részéről négy rövid és konkrét kérdést fogunk feltenni, de úgyhogy nem fogunk nagyon túlnyúlni az időnkön. Említette a Brexitet, annak a pénzügyi következményeit, és hogy ezek világosak. van kompetenciánk a, személy, a személyes szabályozásra, és azt írja, hogy a bizottság hajlandó, és minden segítséget megad az alkalmazott, a brit alkalmazottak számára. A kérdés az, hogy akik, azokat érint, akik már nyugdíjban vannak, vagy a közeljövőben fognak nyugdíjba menni és brit állampolgárok. A nyugdíjakat továbbra is az uniós költségvetésből fizetjük. Hogyan fogjuk kezelni ezt ön, mint a költségvetésért felelős biztos, a briteknek továbbra is kell fizetniük az uniós költségvetés felé valamit, vagy pedig az Unió ezt a kötelezettséget saját magára fogja vállalni. Köszönöm. egy Nagy-Britanniában Nagy britanniában született nyugdíjas, vagy brit állampolgárságú nyugdíj jogosultsága rendelkezik, ezt jogosultságot ki kell elégíteni. Egy aktívan foglalkoztatott brit számára az elnököm szavai érvényesek, amelyekkel a Brexit után élt közvetlenül, mindent megtesz majd, ami munkajogi lehetőségeken keretén belül van, hogy a bizottság tisztviselője ne szenvedjen hátrányt azon tagállam kilépése miatt, melynek állampolgárságát az adott személy viseli. Készülünk a tárgyalásokra, ez a fő feladatom, a tényeket, a számadatokat bemutatni. Sajnos viszonylag kevés brit bizottsági tisztviselőnk van, sajnálatos módon ebben az esetben ez egy előny. Ennek ellenére azonban még évtizedekig lesznek bérkifizetéseink, és később még hosszú évekig nyugdíjkifizetéseink, akár özvegyi nyugdíjkifizetéseink egy jogi igény kapcsán, amely kifejezetten hangsúlyozom, nem ér véget. Tehát ezen számadatokat ki kell számítanunk, össze kell adnunk, és aztán egy összszámlába kell ezt beállítani. Tanácskoznunk kell. Azt hiszem, hogy a brit kormány ezen kifizetéseknél minket mentesíteni fog, mentesítenie kell, és munkaadói funkciónknak meg tudunk felelni a nyugdíjazottak, illetve az aktív foglalkoztatottak vonatkozásában. Thank you, uh, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Bizonyára tudja, hogy az a parlament és az én politikai frakcióm nagyon elkötelezett az esélyegyelőség tekintetében a nők és férfiak számára. Elmondta, hogy támogatja a, a nemi kvótát, és szeretném tudni, hogy milyen konkrét lépéseket kíván tenni annak érdekében, hogy bizt, azt elérhesse, hogy több nő vállaljon vezető szerepet attól függetlenül, hogy várjuk, hogy a demográfiai folyamatok hassanak, és a férfiak helyébe lép, lépessenek. Készen áll arra, hogy közvetítsen a parlament és a bizottság között egyrészt, és a tanács felé másrészt, különösen, hiszen ön és az ön politikai pártja nem szeret, nem gördítenek akadályt ezzel egy tudna példát mondani konkrét lépésre, amit megtesz ennek érdekében. Köszönöm. Válasz. Azt gondolom, jogi és alkotmányisági szempontból van európai kompetencia, ebben a kérdésben, és ezt már megkérdőjelezték néhányan, néhány tagállam. De hogyha van egy európai egységes piac, akkor egységesnek kell lenni, egyenlőségnek kell lenni munkajog tekintetésben, karriertervezésben és a perspektívák tekintetében is. Tehát a nemzeti kormányokkal ellentétben én úgy gondolom, hogy jogos kompetenciánk van arra, hogy jogi lépéseket tehessünk. Németországban vannak megfelelő intézkedések, különböző kvótákra, de ezek még nem teljesültek. Majd meg kell nézni, hogy a következő kormány hogyan közelíti meg ezt a kérdést, vagy hogy milyen mozgástér van erre az európai, európai szinten. Példaként kell a tagországok előtt állni a, a bizottságnak. A felső vezetésben osztályvezetők tekintetében, ezek következő években. Nagyon sok kolléga fog nyugdíjba menni. És ezt a lehetőséget kell megragadni arra, hogy a fiatalabb generáció a bizottságnál, főleg a fiatalabb nők, akik amúgy is többségben vannak, hogy bátorítsuk őket arra, hogy pályázzanak és betöltsék ezeket a pozíciókat. Nekem úgy tűnik, hogy ez a, ez a, ez a legfontosabb lehetőség, amit ki kell használni. Éppen ezért motiváció, továbbképzés, a nők bátorítása arra, hogy vezetői funkciókat vállaljanak, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Pontosan jól tudom, hogy az Európai Uniós alkalmazottakról szóló rendeletek, rendelet az egyetlen pozitív diszkrimináció, az a pontosan a, a női alkalmazottakra vonatkozik, és nekem is elkötelezettnek kell lenni, ugyanúgy, mint ahogyan az elődöm is az volt ebben a kérdésben. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr. Én is fordulok két rövid kérdéssel önhöz. Először a bevezetőjében azt mondta, hogy szeretné, hogy vonzó munkáltató maradjon az Unió. Tudna mondani, hogy valami konkrétumra gondolt, hogy ezt hogy érjék el? Másrészt szándékában áll felülvizsgálni a, úgy összességében az uniós alkalmaztókat, földrajzi egyensúly szempontjából. Ez nekem nem csak cseh küldöttként, képviselőként fontos, hanem azért is, mert így az európai projekthez, ha egyformán tudnak földrajzilag képviseltetni magukat a régiók, akkor ez hozzá adott értéket képviselet az európai projektben. Egy munkadó vonzere különböző tényezőkön méretkezik meg, és itt az európai munkerő piacról beszélek, a nemzeti igazgatásokról, de a gazdaságról és az iparról, a középvállalkozásokról. Ezek versenyben vannak, és megpróbálják a fiatalokat, akár közigazgatási tisztviselőket, akár mérnököket oda vonzani, akár szoftvermérnököket, IT specialistákat, vagy korábban energia ö, tudósokat. Itt elsősorban a javadalmazásról van szó, nyilvánvaló ez. Ez az első tényező, mennyit keresek, tudom-e a családomat eltartani ebből. Aztán itt arról a kérdésről is van szó, hogy az életköltségek, ugye Brüsszelben ezek mit jelentenek, vagy mit jelentenek Luxemburgban. Hát e két város nem éppenséggel olcsó. Aztán harmadsorban a szociális mellékszolgáltatásokról van szó, a gyermekgondozás, nevelés, az iskolák minősége, a továbbképzési ajánlatok, a vonzó felemelkedési lehetőségek, aztán egy olyan munkaidő, ami képviselhető, szerintem a 40 óra képviselhető, de a heti munkaidő tetszőleges emelése elhibázott lenne. Tehát mindig meg kell nézni, hogy más munkadók mit kínálnak. És itt nem csupán a legjobb ajánlatot kell tennünk, hanem vonzó ajánlatot a többi munkadó ismeretében. Azt hiszem jelenleg még a vonzó, attraktív munkaadóknak számítunk EU-ként. Azonban egy tetszőleges befagyasztása akár évekre, vagy a bérek ö, csökkentése, vagy egy további lineáris ö, ö, csökkentés a munkatársaknak, vagy akár a munkaidő tetszőleges növelése, hát ezeket a citromokat már kifacsartuk. Most éppen azt figyelem meg, hogy mennyit fizetnek a nemzeti fővárosokban, és egyes tagállamokban annak a vonzereje, hogy az adott személy Brüsszelbe menjen dolgozni, jelentősen csökkent. Aztán itt az állampolgárság témája. Itt két nagy ö, világ tapasztalható. A menedzsmentben például az EU 25 tagállama áll előtérben az EU 15 tagállama, és az a többi tagállam, mint például az önszármazási ország, a Svoboda elnök úr, nekik még felzárkózásra van szükségük e tekintetben. Ezt majd megvizsgáljuk, és van itt egy esély arra, ugyanis a nyugdíjba vonulók száma az EU 15-ökből az elmúlt, a következő években jelentősen nő majd. És itt különösen a felső vagy középvezetői pozíciókba való felemelkedésre perspektívájuk van az új tagállami munkavállalóknak, és ennek meg fogunk felelni. Köszönöm szépen, végül, de nem utolsó sorban, Pascal, tiéd a szó. Köszönöm, elnök úr, Öttinger úr, hatalmas figyelemmel hallgattam önt a meghallgatás során, és ön kifejtette, hogy ön egy tapasztalt politikus, számos tapasztalata volt élete során. Nos, Ön tehát valószínűleg nem fog ellenőrizetlen szavakkal szólni a nyilvánosság előtt, vagy át nem gondolt szavakkal szólni gondolhatnánk. Ugyanakkor egyes észrevételei mégis rasszista és homofób jellegűek, ahogy ez bebizonyosodott, és ön csak elnézést kért ezekért. Ugyanakkor az emberi erőforrások is önhöz fognak tartozni milyen okok vezették önt arra, hogy ilyen szavakkal szóljon a nyilvánosság előtt? Ugyanis akár lehetnék én homoszexuális is, és, és akkor félelem nélkül dolgozhatnék vajon önnel, és nem kellene attól tartanom, hogy ezen jellemzőim esetleg a káromra válhatnak. Tehát ön el tudja kerülni ezeket a nehézségeket. Európa ugyanis nem egy nagy Baden-Württemberg, és sok nehézséggel küzd. Ön szerint a bölcsesség arra vezetheti-e önt, hogy köszönetet mondjon Juncker úrnak, és egész egyszerűen lemondjon a humán erőforrásokhoz kapcsolódó tárcáról? Ja, Képviselő. Tisztelt képviselő úr, ezeket én megbágtam, és ezt ki is nyilvánítottam. Másodszorban úgy gondolom, hogy az, ahogy az elmúlt hét évben európai szinten is bizonyítottam, hogy diszkrimináció semmilyen formájában nem lehet része a politikámnak. Hogyha a főigazgatóságom kollégáit megkérdezi, akkor biztos, vagyok benne, hogy semmilyen negatívumot nem fog hallani, és ezért azt kérem öntől, azért kérem, nincsen oka arra, hogy aggódjon amiatt, hogy velem együtt dolgozik, tegyen próbára. És látni fogja, hogy a diszkrimináció mentesség az emberi erőforrások tekintetében is a napi munkám részét képezi. Damit sind wir am Ende. Nos, akkor ennek az esmecserének a végére értünk a három bizottság részvételével. Megköszönöm a biztos úrnak a részvételt, a kollégáknak az előkészítést és a részvételt, és szeretnék utalni arra, hogy itt a teremben találkoznak a Költségvetési Bizottság koordinátorai, az, a, az a KONT szakbizottság tagjai az emleten, a az jogi szakbizottság holnap fog találkozni, eh, holnap lesz koordinátori ülésük, és a nők vezetői szerepet való betöltését elő szeretnénk segíteni, és erre uniós eh, eh, költségvetésbe be kell emelni. Ezt szeretném, szerettem volna elmondani, és akkor most átadjuk a termet a koordinátor ülésre. Köszönöm szépen! Ha megengedik, elmondanám a Költségvetési Szakbizottság nevében, hogy ebben a teremben zajlik az ülésünk, 5 perc múlva kezdünk. Biztos úrnak még egy percet kellene adni zárszó megtartása céljából, biztos úr. Köszönöm az összes képviselőnek a kérdéseket, az értékeléseket, amelyeket tiszteletben tartok és komolyan veszek. Sok témánál látom, hogy ö, van igény az elmélyült vitára a frakciókkal és a három szakbizottsággal, ugyanakkor koordinátorokkal és jelentéstevőkkel is, és emiatt meg vagyok győződve arról, hogy számos közös vonásunk van, a következő években ezeket elmélyíthetjük, a legtöbb elhangzott állásponttal mélységesen egyetértek. Köszönöm, biztos úr, ezzel az ülést berekeztem. A koordinátorok, Bőge úr, ebben a teremben maradnak, kérem. Guten Abend.